egyhangulag. Köszönöm szépen. Korrigendum, Még egy korrigendumról kell szavaznunk az Evans jelentés kapcsán. Megnyitom a szavazást a 19-es napi rendi pontról. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Ezt is egy hangulag fogadtuk el, 42 szavazattal. Where are they? Just one vote. Ja, yeah. yeah, dann geht's weiter mit. Äh, Lépjünk tovább. Ordnungspunkt 20. A 20-as napi rendi pont. A lepkék egyes kártevőkkel szembeni ellenálló képessége téma. Megnyitom a szavazást a 20-asról. A 88 per 2-es szabály értelmében Satu Hassi e, és Karen Kalmach és mások az zöld frakcióból Korholasszony, nekem egy gyakorlati segítségre lenne szüksége, mert nem működik a szavazógépem, úgy látom de háromszor szavaztam, és mindig igennel. Kérem, hogy ezt akkor jegyezzék. Krisz, elnök úr, felolvasná a jelentés nevét, mert nem volt egyértelmű számomra, hogy miről szavazunk. A 20-as napi rendi pont a kukorica készítmények kapcsán a lepkék ellenálló képessége. Tegnap volt erről itt vita, a bizottsággal eszmét cseréltünk, az a néhány ember, aki itt volt, talán még emlékszik. Most elektronikusan szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 34-15 arányban egy tartózkodással elfogadtuk. 21-es napi randi pont. A gyógyszerűnökséggel kapcsolatos díj kérdésekről Linda McEwen szövegez, itt most egyenként szavazunk, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os és 38-os együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk őket. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Vagy nem? nem egyértelmű. Jó, akkor a 39-esről legyenek szívesek a kollégák még egyszer szavazni a szavazógép segítségével. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 30-20 arányban elfogadtuk. 40-es, 41-es, 42-es mellettük. Ellenük tartózkodás elutasítottuk őket. 43 ellenőrzés kérnek, jó? Akkor 40, 41, 42, géppel ezekről is szavazunk. Lezárom a szavazást. Két szavazattal elutasítottuk, vagy hárommal. 43-as, 90-es együtt mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva ugyanezzel a többséggel. 44-es vitatják. Jó. 43-as, 90-es ismét szavazunk géppel. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Igen, pontosan, elutasítottuk. 44-es és 89-es. Együtt a kettőről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 45-ös, 92-es mellett, ellenük, tartózkodás elutasítva. 47-es és 91-es együtt, mellettük, nem, nem, nem. Igen, de nem. Mégis együtt, mellettük, ellenük, tartó, elutasítatva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48, 51, 54 együtt, mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette, ellene elfogadtuk. 50, 53, 56, 9, stb. együtt ellettük, ellenük, elutasítottuk őket. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 9-es, 58-as együtt, mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 57-es ellenőrzést kérnek a 9-estől 3-asig terjedő blokkról. Megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elutasítottuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59-es, 31-es együtt mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 67-től 106-ig mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, 65-östől 105-ösig mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, ellenőrzést kérnek. A 65-östől 105-ösig terjedő módosítók blokkosított szavazásáról. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-estől 81-esig blokkban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es két részben első rész mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 72-es, ugyancsak két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, 73-as hm, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette ellenőrzést kérnek a 74-esről. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 35-15 arányban elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrzést kérnek erről is, legyen. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 77-es mellette, ellene, elutasítva 78-as mellette, ellene, elfogadtuk, 79-es és 80-as, nem, a 78-asról ellenőrzést kértek, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 33-17 arányban elfogadtuk. 79-es, 80-as mellettük, ellenük tartózkodás. Körülbelül 80 szavaztak, így nehéz megalapítani. Nem érvényes a szavazás így, meg kell, hogy ismételjük 79-es, 80-as géppel. Lezárom a szavazást. 39-11 arányban elfogadtuk. 82-es mellette. Nem, erről nem kell szavaznunk. 83-as mellette, ellene, elfogadtuk. 84 és 85-ös, ről nem szavazunk, 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es, szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, ezt is géppel kell megismételnünk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A függelékek következnek. 88-as mellette, ellene, tartozik elutasítva. 95-ös mellette, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 101-es mellette, ellene, elutasítva. 99-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 104-es mellette, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene elfogadtuk. es mellette. Nem, nem, erről sem kell szavaznunk. es mellette. Ellene. Elutasítva. 109-es és 110-es mellettük, ellenük tartózkodás nem egyértelmű. Megismételjük. 109-110-esről a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések 15-ös mellette ellene elutasítva. 16-os mellette. 15-ösről ellenőrzést kérnek, hát legyen, elég egyértelmű volt. 15-ösről szavazunk géppel, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, elutasítva. 17-es mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, elfogadtuk. 19-es mellette, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, elfogadtuk. 23-as, 24-es mellettük, ellenük nem egyértelmű. Megismételjük e két módosítóról a szavazásgéppel. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk őket. 25-ös első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás nem egyértelmű ellenőrzést igényel. A 25-ös második része. Kérem szavazzanak, ha szavaztak, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás ellene tartózkodás elutasítottuk a 32-est. Most a zárószavazás következik, ahogy szoktuk, elektronikusan megnyitom a zárószavazást, ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 50 igen szavazat egy tartózkodás második. A szavazás következik az állásfoglalásról. Mindenki szavazott. Remélem. Hát akkor lezárom. 49. Igen, egy tartózkodás mellett elfogadtuk a módosított szöveget. Gratulálok Linda McEvennek. Linda, mandate question. Um, thanks, colleagues. Köszönöm szépen kollégák a támogatást. Ez egy elsősorban technikai kérdés, és foglalkozzunk kell ezzel, és megkaptam a mandátumot, hogy elkezdhetek a tanácssal tárgyalni, és egy első olvasatban való megállapodásra törekszünk. Ehhez 36 szavazatra lenne szükségünk, hogy a mandátumot megkapja. Elektronikusan szavazunk a mandátumról. Haben alle abgestimmt, es fehlen noch. Mindenki szavazott, hárman hiányoznak. Ketten. Ezzel lezárom a szavazást. 44 igen, egy nem, három tartózkodás mellett ezzel a mandátumot megadtuk. Sok sikert kívánok! De mivel Linda McEvennek más dolga nincs, úgysem, mert a dohányügyet lezárta. Ezzel lezárult a szavazás szakasza. Kérem, akik elmennek, azok csendben, és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, kellemes új évet, töltődjenek fel, töltsék fel az akkumulátorokat, és akkor 2014-ben frissen, fiatalosan visszatérünk. Tehát kellemes karácsonyt kívánok, de persze mindenkit szívesen látok, hogy részt vesz a vitán. Egy jelentéssel kezdünk, amit Péter Líze jegyez, Stop the Clock második része, Péter Líze. Igen, Elnök úr, köszönöm szépen. Jutta Hauképpen beszól, hogy ez egy folytatásos regény, ez a téma már jó ideje foglalkoztat bennünket különböző árnyalataiban. Először is a kiindulási helyzetre szeretném felhívni a figyelmet, hogy miért foglalkozunk egyáltalán ezzel. Szerintem egy kis szünetet tartsunk, amíg a kétoldalú megbeszélések lezárulnak. Einmal klopfen, Herr Vorsitzender. Talán elnök úr egy kis kopogással felhívatja a figyelmet, különben nehezen haladunk. Elnézést, mondja az elnök. Talán Péter Lizére is figyelhetünk most, hogy nyugodtan bemutathassa a jelentését, és tényleg rendben működjenek a dolgok. Ilyenek, hogy Krisz kolléganőt is kérem. Janakudákis kolléganő Látja annak lehetőségét, hogy odafigyeljön. Parancsoljon. Péter. Jó, tehát mindenkinek kellemes karácsonyt kívánok, ha most éppen más dolga lenne, és mi visszatérünk a légi közlekedéshez. Miért is foglalkozunk a légi közlekedéssel? Azért, mert a üvegházhatást okozó gázkibocsátás növekszik ezen a területen, és a prognózisok azt mondják, az IKO prognózisáról van szó, ez még növekedni is fog 2040-ig, ha nem teszünk semmit. 1900 millió tonnáról van szó. Vannak más jóslatok és prognózusi előrejelzések is, tehát 2500 gigatonna is szóba jön. Vagyis csak összehasonlításképpen mondom, hogyha az IPPC eh, forgatókönyvét követjük, amit 2005-ben kiad a légi közlekedés, az az egy ötödét adja a világ összes emissziójának, amivel akkor számolunk, amit szeretnénk elérni, vagyis a más szektorokban elért eh, klímaerőfeszítéseket, ezt tönkre is teheti a kibocsátásnak tulajdonképpen lényegesen, drasztikusan csökkennie kellene az IPCC jelentése szerint még gyorsabban is, mint eredetileg gondoltuk. De hát 97 óta a Nemzetközi Légi Közlekedési Ügynökségnél, a szervezetnél van egy feladat, az ICAO, amit a nemzetközi közösség ruházott rájuk, tehát hogy a légi közlekedés kibocsátását csökkentsék. Ez sajnos nem igazán ért el áttörést mindedig, majd erre még ki is térek a következőkben. Mivel elmondhatjuk, hogy Kyoto után 10 évvel, tehát 97 után 10 évvel mm, nem született meg egy nemzetközi megállapodás. Az Európai Unió akkoriban egyhangulag úgy döntött, hogy bevonja az emissziókereskedelembe a légi közlekedést is. A parlament 90%-ban támogatta ezt a jogalkotási javaslatot, sőt a tanács egyhangú döntést hozott egy központi téma mindig is a harmadik államokból vagy oda irányuló repülések bevonása volt. Ezt mi akkoriban jogilag igencsak megvizsgáltuk, és a jogászok, akikkel beszéltünk, úgy gondolták, és el is mondták, hogy ez összeegyeztethető a nemzetközi joggal. Aztán meglehetősen nagy zajt csapnak az intézkedés okozta hatások miatt sokan, de ez a számokban nem igazolódik igazán. Jó, persze van terhelés a légi közlekedésen. Én is egyetértek azzal részben, hogy európai szinten ne terheljük meg túlságosan a légi közlekedést harmadik államok túl magas támogatásokat is biztosítanak, szubvenciókat is, vannak államok, akik beavatkoznak, és vannak számok, a Ryanair esetében elmondhatjuk, hogy 2012-ben az európai emissziókereskedelem miatt mit 0,03 tehát euró, tehát 3 centes terhelés keletkezett, van, ahol ez magasabb. Egyébként azért, mert a Ryanair nagyon hatékonyan üzemelteti a flottáját, és jó gépei is vannak, de a dimenzió centekben jelentkezik, interkontinentális repüléseknél maximum ez akár két euró is lehet, de Németországban 42 eurós adóval számolhatunk, a légi közlekedés Nagy-Britanniában akár 200 euró fölött is lehet 100 84 fontról beszélünk az Egyesült Államokban, egy nemzetközileg fontos partnerünk. 16,3 dollárról beszélünk, és el kell, hogy mondjam, hogy új terhelés jelentkezik a légitársaságokra és az utasokra az Egyesült Államokban majd plusz 250 hozzájön még, tehát ezzel szemben mondjuk az emisziók kereskedelem miatti terhelés azért igencsak mérsékeltnek mondható. Jogilag egyébként többször megvizsgált ezt az Európai Bíróság is. Pontosan hasonlóan, mint a nemzeti adók, az emissziókereskedelem, a kibocsátáskereskedelem is a kibocsátásból indul ki, tehát hosszabb távon magasabb, nyilván a kibocsátás, mint egy rövid távú repülésnél. A nemzeti adók, a brit, a német tulajdonképpen ugyanilyen rendszerben működik, és a harmadik államok érvelése a kibocsátás kereskedelemmel szemben végül is nem indokolt, nem nyomon követhető, de majd erre vissza is térünk, mert nagyon alaposan kell figyelnünk arra, hogy az európai aktivitásokat erőteljesen kritizálják, bírálják, mint a nemzetieket, mindegy, hogy tagállamokról vagy harmadik államokról beszélünk. Az elmúlt évben gyorsított eljárás során a Stop the Clock irányelvet fogadtok el. Ez egy módosítást jelentett végül is, ami azt mondja ki, hogy 2012-re, vagyis egy évre mindösszesen az Európán belüli repülésekre a kötelezettséget eh, korlátozzák, eh, korlátozzuk. Nem tudom, hogy eh, jót tettünk -e akkoriban ezzel, és a kívánt eredmények, hát véleményem szerint nem igazolódtak be, nem álltak be, de Akkoriban mi ezt így döntöttük el, és bíztunk abban, hogy nemzetközi szinten majd sikerül haladást elérni. Az ICAO közgyűlésén szeptemberben és októberben idén volt haladás, ezt nem lehet elvitatni tőlük, de ez nyilvánvalóan nem az, amit mi a jogalkotásunkkal szerettük volna elérni. Csodálkozom egy kicsit, hogy ugyanazok az emberek, akik masszívan bírálnak valamit, tehát eh, hogy Varsóban például nem sikerült eredményre jutni, és hogy nagyon nehéz itt eh, a nemzetközi klímavédelemmel haladni. Ezek ugyan azt mondják, hogy Montrealban minden ilyen jól működött, eh, és Európában nem nagyon van tennivalónk többi. Ha megnézzük a szöveg konkrét megvalósulását, akkor ez nem így van. Tehát Varsó nem volt kifejezetten ki, sikeres, de 2020-ig még mindig az emissziók csökkentésről beszélünk, és egyértelmű további csökkenés következik be 2020 után. Nincs végleges döntés, de azért ez a cél megmaradt Varsóban, míg az ICAO e esetében 2020-ig nemzetközi szinten ne semmiféle korlátozást nem vitattak meg, és 2020-ban indulnának, ami azt jelenti, hogy növekedni lehet, de kibocsátás nem növekedhet, ez a cél tehát nem mondom, hogy ez semmi, de azért a tényeknek nem felel meg, hogy az ICAO nagyon jól halad, míg a UNF CCC esetében az egy félrevezetés és egy csalódás. Ez biztosan nem igaz ebben a formában. Vagyis még gondoljuk végig, mit tudunk tenni. Az Európai Unió további eljárásáról kell döntenünk 2020-ig, és itt bizony különböző pozíciók vannak, számos érdekképviselő, mint például a fapadosok képviselője, Ryanert már említettem, ez az ELFA nevű szervezet egyébként, amely őket képviseli, amely az Európán belüli légiközlekedés mintegy 50%-át képviseli, azt mondják, nem kell csinálni semmit, a jogot hatályba kell léptetni az eredeti tervek szerint, tehát a 2008-as döntés értelmében interkontinentális járatokra is. Mások azt mondják, hogy a stop the clock eljárást meg kell hosszabbítani, vagy rendet meg kell hosszabbítani 2016-ig. Ugye eredetileg csak egy évre gondoltuk, de akár 2020-ig is meg akarják hosszabbítani. Valahogy a kettő között van kompromisszumként az Európai Bizottság javaslata, és itt azt mondja ki a bizottság, hogy a e- kibocsátás kereskedelem alá be kell vonni az európai légtérben történő repüléseket 2020-ig, nem csak akkor, ha Európában szállnak fel és landolnak, hanem és a, hanem akkor, hogyha Európában indulnak, és az európai légtér határáig kell bevonni őket. Például Párizsból indul egy repülő, vagy Londonból indul egy repülő, és elmegy Aténba, ez egy dolog, ez magától értetődő, de ha Isztambulba repül, akkor is be kell vonni a határig, ami nem véletlen egyébként, hogy éppen Isztambult említem, mert Isztambulban építik a világ legnagyobb repterét pillanatnyilag. Szerintem ez egy jó kompromisszum, számos érvet lehetne emellett felhozni. Csak egy néhányat mondok én is, a klímavédelem szempontjából több kibocsátást fedünk le ezzel, a dupláját annak, mint a Stop the Clock esetében. Azt gondolom, hogy ezzel jó benchmarkot adunk a nemzetközi tárgyalásokra is, és van egy nemzetközi dinamizmusa a dolognak, aminek van fény és árnyoldal a véleményem szerint, de hát eh, eh, ami véleményünk szerint egy probléma, hogy opcióként csak offseteket vesznek figyelembe. Amit mi itt kritikusan vitatunk, ez a CDM, ez 2050-ig megoldást kínálna a légiközlekedésre nézve, míg a mi rendszerünkben az emissziókereskedelmen belül lehet tényleg csökkentést elérni és azt kell, hogy mondjam, 2020 előtt is sikerülne a kibocsátást csökkenteni. A Stop the Clockot most bírálták, ez európai cégek közül, nem csak a fapadosok, ők nagyon bírálták, ők még az Európai Bírósághoz is mennek ezzel, de ők mások is azt mondják, hogy ez torzít még hozzá az európai fordítókorongok, habok kárára. Bár szerintem másik esetben kevesebb a torzítás, például ha Isztambulban van egy új repülőtér, ahova repül valaki, akkor ezt a repülés szinte teljesen lefedi az adózás, és ez számos éven keresztül azt gondolom, hogy hogyha megmaradunk a régi rendszernél, a stoptak loknál, akkor itt a verseny torzul, hiszen Isztambul itt van az orrunk előtt, és a jogi helyzetet illetően találkozok harmadik államok képviselőivel, légitársaságok képviselőivel is találkozók, és mindenki azt mondja, hogy ez nem egy jogi kérdés. Tulajdonképpen senki se állítja, hogy a bizottsági javaslatban valamiféle jogi probléma lenne. Ők azt mondják, hogy más problémák vannak, például harmadik államokkal az elfogadottság tekintetében. Jogilag viszont rendben van a dolog, de ez nem is lehet másképp, mert az IKO, a Nemzetközi Közlekedési Tanács, pont ezt javasolta szeptemberben, hogyha valahogy kifogásolni lehetne ezt, akkor nem lehetett volna ott egyhangulag elfogadni. Politikailag nem egészen így döntöttek persze, de amit döntöttek, az jogilag nem kötelező. Feltétlenül, aki a stop the Clock-ot képviseli, az jogilag ugyanabban a helyzetben van, mint aki az airspace-t légteret képviseli, vagyis minden esetben szükség van a harmadik államok hozzájárulására, tehát Frankfurt-London közötti repülés esetében a az ICAO közgyűlés értelmében harmadik államok engedélyére van szükség, de itt fenntartás elért az Európai Unió is, ezért jogilag ez nem releváns ebben a kérdésben. Végül pedig szeretném még elmondani, mit is javaslok módosításként. A alapvető módosításaim nincsenek, azt gondolom a bizottság megkezelítése jó. Jó kompromisszumot jelent a szélsőséges pozíciók között helyezkedik el, de én úgy gondolom, hogy 2020 előtt meg kéne nézni újra ezt a jogot, joganyagot, mert akkor már tudjuk, hogy 2016-ban mi történik az IKEA-nál. Van egy ilyen terv, hogy elfogadnak 2020 utáni időszakra egy szabályozást, és hát ott meg kell alapítani, hogy ez el, elégedettek vagyunk-e, vagy nem vagyunk elégedettek, mert hogyha nem vagyunk elégedettek, akkor ezt a jogot megint hatályba kell léptetni. Aztán vannak módosító indítványaim, amelyek a parlament számra mindig is prioritást jelentettek a közlekedési bizottság számára, és, és mi azt szerettük volna, hogy célzottan használjuk fel a pénzeket, amelyeket az akciókon szedünk be, és ezeket ne csak a tagállók pénzügyminisztériai döntsenek ebben, ha és betömjék a költségvetési lyukakat, hanem igenis korszerű technológiára lehessen költeni ezt a pénzt, klímavédő, légiközlekedésre, vagy akár nemzetközi klímapolitikára is. És itt azt gondolom, hogy az egyetlen tényleges pont, amely nem pszichológiai jellegű valójában, hanem amit a harmadik államok tényleg joggal bírálnak. A tagállamok célzottan használják fel sokszor a pénzt, de a jog nem eléggé egyértelmű. A parlament ezt másképp is akarta igazából és nyilvánvalóan van javítani való a nemzetközi tárgyalásokon, hogyha itt egyértelmű kötelezettséget tudunk vállalni, és akkor a tárgyalásaink jobbak lehetnek harmadik államokkal. Egyébként azt javaslom, hogy a parlament régi pozícióit is vegyük figyelembe, hogy az összes ágazat egyenlő elbánásban részesüljön, tehát ahol most a légi közlekedést kevésbé terheljük, mint más ágazatokat, az acélipart vagy a vegyipart. Itt szerintem az egyenlő elbánás kéne alkalmazni a CAP esetében és az árveréseknél. Aztán van egy néhány technikai jellegű módosítóm is amit javasoltam. Nagyon fontos még, egyébként a koordinátorok körében ezt ma délelőtt megvitattuk, fontos tehát, hogy a bizottságtól és a miniszterek tanácsától, miért háromoldalú párbeszéd kezdődik, világos üzenetet kapjunk, hogy hol is tartunk a jelenlegi jog végrehajtásával. Az imént azt mondtam, hogy nem tudom, hogy jó volt-e a stop the clockot megcsinálni. Ennek ez az oka. A tagállamok azt mondja 2012-re itt az Európán belüli légiközlekedésre nem ültették át azt a tagállamok, tehát amit ott előírtunk, vagyis a légitársaságokat nem figyelmeztették, hogyha a 2012-es tanúsítványokat nem adták le, és itt nagyon nehéz további könnyítésről beszélni, ha nem tudjuk, hogy mi van és ha nem döntünk, akkor a április 30-ától az interkontinentális repülésekre is a, az eredeti jog érvényes, és akkor persze nehéz a parlamentnek itt további könnyítéseket mm, elfogadtatni, hogyha a 2012-es minimális megoldás sem hajtják végre. 2012-esről beszélek. És eh, igazságtalan ez azon légitársakkal szemben, akik betartják a törvényt. Nem fogadhatjuk el, hogy ők hátrányba kerüljenek. Itt tehát a bizottságnak és a tanácsnak egyértelmű helyzetet kell teremteni, mielőtt 30-án szavazunk. Nagyon gyorsan kell dolgoznunk, mert ha nem döntünk, akkor április 30-ától az eredeti jog lép hatályba. Van, aki ezt szeretné, egyébként én nem ezek közé tartozom. Azt hiszem valamilyen középutat kell találnunk egy kompromisszum formájában. De feladni sem szabad. Nem kapitulálhatunk. A harmadik államokat be kell vonni a vitába, a tárgyalásokba, és ott érveket kell fogadnunk, mint például az Irmarking esetében, és nem kapitulálhatunk. Itt bizony nyugtalanító hangok is elérnek engem. Azt is hallom például, hogy az európai légiközlekedési ágazat képviselői elmennek harmadik államokba, és ott azt mondják, hogy a bizottsági javaslattal szemben legyenek keményebbek, és ha utána azt mondjuk, a harmadik államok sajnos nem fogadják el, akkor tűzoltóként viselkedünk, aki először tüzet okoz, és utána kiabálni ezt, hogy tűz van, tűz van. Tehát ez egy problémás ügy és szerintem van egy eltérés a vasárnapi beszédeink között, és a tagállamokra is vonatkozik ez, és másrészt pedig a, a között, amit konkrétan csinálunk. A szép beszédekben azt mondjuk szükség van az Európai Unióra, mert akkor tudunk Kínával, Egyesült Államokkal és másokkal szemben fellépni egységesen, tehát az egység erősít. Viszont, hogyha itt nemzeti adókról beszélünk, Nagy-Britanniában, ugye ott mennyi volt, több mint 200 euró volt utasonként, Németországban 40 euróról beszélünk, és ezeket elfogadják a harmadik államok, nem vitatják egyébként, és hogyha Európa közösen javasol valamit, ami még a tizedét se adja az eddigi terhelésnek, vagy a másik terhelésnek, akkor azonnal tiltakoznak, és ami leginkább zavart, hogy tárgyaltam egy reprezentánssal, egy nagyon fontos vállalat képviselőivel beszéltem, és tárgyaltunk egy üzlet kérdésében itt Kínával az európai kibocsátás kereskedelemmel egy lélegzetvétellel szóba került a dalai láma is. És hát itt eh, azért érdekes lesz a dolog. Ha Európai Unióként készek vagyunk emberi jogi kérdésekben, klímavédelemben és más kérdésekben is eh, feladni az álláspontokat, egyszerűen azért, mert Kína bizonyos szállításokat nem fogad el utána, akkor kérdés az, hogy mi mit akarunk a választásokon. Hogy akarjuk azt mondani az embereknek, hogy erős Európára van szükség, amikor a legkisebb kínai mosoly szünet esetén azonnal feladjuk a céljainkat. Gazdaságilag nem megyünk ezzel semmit, mert gyakorlatilag mindig más céget kell csak kiválasztani, ahol ö, ö, törlik a rendeléseket, tehát gazdaságilag úgyis elérik a céljaikat, hogyha nem vagyunk egységesek, tehát ha jogosnak érezzük, amit akarunk, akkor az hajtsuk is végre. Sok mindenről lehet alkudozni, persze itt konkrét ajánlataim is lesznek a bevételeknél, például az Egyesült Államokkal és Kínával közösen fejleszünk projekteket, és a pénzt erre biztosítsuk is együtt, de ne csináljuk azt, hogy belemegyünk abba, hogy nyomásgyakorlásra meghajlunk itt ez nem lehet érv az európai jogalkotás ellen. Ez számos területen ártana. Köszönjük Péter Líze. Most a Szocialista és Demokrata frakció árnyék előadója következik. Hangsúlyoznám, amit Líze kolléga mondott. Ez itt egy elvi kérdés. Ö, hozzánk ne jöjjön senki, azzal, hogy mi túl sok adót vetünk ki. Az egyes tagállamok egyébként sokkal magasabb adókat vetnek ki, mint amit az európai az emissziókereskedelmi rendszer valaha is akart. Németországban, amikor a saját választóimmal találkozom, és látom, hogy ö, onnan, otthonról elmegyek egy kis légitársasággal egy szigetre, akkor sokkal több adó van a jegyem árában, mint hogyha a, egy normál európai légitársasággal a Washingtonba repülök. Tehát itt elvekről van szó, és az előbb említett történet is, hogy egyes európai szereplők külön-külön megkeresik a harmadik országokat, hogy az európai jogalkotás ellen lobbizzanak, ez, ez be fogja csukni a kaput. Megegyeztünk, hogy a légi közlekedést be kell vonni már 2008-tól kezdve az emissziókereskedelembe. A tagállamok ebben megállapodták. Tehát ez egy rendészeti kérdés kéne, hogy legyen. És abban is megegyeztünk nagy többséggel, hogy ha nem történik a 38. ICAO konferencián, akkor ezzel lejár a határidő, és április 30-án a régi rendszer lép automatikusan érvénybe. Most a bizottság jön, előjött egy javaslattal, ami a kettő közötti kompromisszum lenne, van ebben végül is jó megfontolás, tehát hogy ne torzítsa a versenyt, és hogy a légtér alapú legyen ez a díjszabás. De világos, hogy a másik két megoldás mindenképpen jobban torzítaná a versenyt. Tehát ez a légtér alapú megközelítés szerintem támogatható, és most már általánosabb szintre kellene emelni a vitát. Környezet védelmi politikai szempontból is, és egyéb szempontokból is. Tehát ne felejtsük el, hogy ez itt egy elvi alapkérdés, hogy azért elnézést kell -e kérnünk, hogy a Dalai Lámával tárgyalunk, az is ugyanilyen dolog, az Európának legyen szuverén jogalkotói hatalma, és ezzel éljünk. Ami az egyes pontjait illeti a javaslatnak, jónak tartom, hogy 40-ről 50%-ra emelkedne a részvényesi arány, és az 1,74%-os összeg is bekerülne a jogalkotásba. Minden más ágazatban ugyanez a helyzet a széndiokszid kibocsátásokra vonatkozóan akár járművekről, akár erőművekről van szó, tehát a légi közlekedés sem el többet vagy kevesebbet. 2008-ban már bevezettük a címkézés elvét, vagyis azt, hogy a tagállami és európai adók mindig célhoz kötöttek legyenek, a befolyó bevételt konkrét célokra kell fordítani konkrétan a mi esetünkben klímavédelmi célokra és a nemzetközi kötelezettségeinknek való megfelelésre. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy lejár április harmadikán az óra megállítása, és ha addig nincs megegyezés, akkor a régi joganyag lép újra életbe, úgyhogy gondolom, ez a frakciókat és a tanácsot is arra ösztözi majd, hogy megegyezzenek egymással, mert eh, ez nem lenne senkinek sem jó. Egyébként támogatom azt is, hogy 2020 után is, ugye az ICAO októberben döntött arról, hogy 2020 után egy piaci eszközt vezet be, hogy erre való tekintettel is eh, gondolkodjunk el azon, hogy a következő parlamenti időszakban ö, erre hogyan készülünk föl. Tehát nagy vonalakban támogatom Peter Lize javaslatát, és azt a beközelítést, hogy ne hagyjuk magunkat megtörni vagy megzsarolni. Nyitottak vagyunk a tárgyalásra, a nemzetközi fórumokkal szemben is, de 28 tagállam összefogásban nehogy már ne tudja érvényesíteni azt, amit akar. Ennyit szerettem volna elmondani, tehát támogatom Péter Lizét teljes szélességben. Most az árnyék előadók következnek a liberálisok részéről Chris Davis. Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen én is úgy gondolom, hogy a légi társaságoknak hozzá kell járulniuk a működésükhöz kapcsolódó klímaváltozás elleni küzdelemhez. És az ICAO-ban már régóta zajlanak erről a tárgyalások, de az ICAO-tól kapott meleg szavak ellenére sem vagyok biztos benne, hogy sikerül megkötni ezt a megállapodást. mindezzel együtt előre kellene lépni, és a világ más országait is rá kéne venni arra, hogy tegyenek valamit. És ha mi egyoldalúan elindítunk valamit, annak az ebből eredő költségek miatt is negatív hatásai lehetnek, ahogy Péter Liza is elmondta és ha csak az európai légtéren belüli műveletek esetében vetnénk ki ezt a hozzájárulást, az egy teljesen védhető álláspontnak tűnik ugyan, de mi történik akkor, amikor a szolgáltatók nem fizetnek? És tudjuk, hogy most sem fizetnek, ugyanis megállítottuk az órát. A tagállamok hogyan tudják beszedni ezt a pénzt, hogyan tudják biztosítani, hogy a fizetések megtörténnek? teljesen egyetértek azzal, hogy nem adhatjuk be derekunkat a kínai fenyegetésnek, ami az Airbus ellen irányul, de ennek lehetnek olyan kihatásai, mint például a kereskedelmi háború, hogyha ragaszkodunk ahhoz, hogy a kifizetéseket meg, meg kell tenni. És ha az Unió légterében működő légitársaságokra rújuk rá ezt az illetéket, akkor meg lehet, hogy megalázó élményben lesz részünk, és végül semmit sem érünk el. Tehát szeretném kiemelni, hogyha közösen egységben tudunk előrelépni, akkor én ezt támogatom. De én attól félek, hogy nem fogjuk elérni a célunkat. És az a kérdés, hogy részt veszünk -e ebben a szerencsejátékban, vagy pedig előre elfogadjuk a kudarcot, amit én alapvetően nem szoktam jó hozzáállásnak tartani, de lehet, hogy mégiscsak erről van szó. Most én magam sem tudom, hogy melyik irányban akarok megnyilvánulni, én csak azért akartam hozzászólni a vitához, hogy felidézzem azt, hogy ez az egész gyakorlat, amit ma itt folytatunk, az nem vet ránk valami jó fényt. Köszönöm szépen, Szatuhászi következik. Hm? Thank you very much, and thanks. Köszönöm szépen, és köszönöm Péter Lizének is ezt a nagyon jó munkát, és azt, hogy előkészítette ezt a jelentéstervezetet. És azt szeretném mondani, hogy ez egy kivételesen jól megírt és jó magyarázatot szolgáltató anyag. Én általánban sajnálatosnak tartom azt, hogy az Unió, ha nem is teljesen, de elég nagy mértékben feladta a politikai nyomásgyakorlást. Ahogy a kollégák elmondták előttem, az eredeti kibocsátás kereskedelmi ambíciókat megnyírbáltuk, és ez azt sem változtatja meg, hogy az IKO, vagy esetleg más kormányzati nyomás milyen irányba mozdít el minket. Ahogy Péter Lize is rámutatott, a magas költségek miatti panaszkodásnak semmilyen alapja nincs. A repülő jegy árak százszor, ezerszer jobban ingadoznak, mint a kibocsátás kereskedelem kapcsolatos összegek. Tehát járatonként és vállalatonként kell ezt érteni. És egyetértek azzal kapcsolatban is, hogy a kormányok egyáltalán nem következetesek. Másrésztről viszont arról panaszkodnak, hogy Varsóban nagyon korlátozottan sikerült csak előrelépni. A kibocsátás kereskedelem területén ugyanakkor megengedik, hogy a légitársaságok diktáljanak. Nem tudom, hogy ez a következetes, következetlenség meddig folytatódhat még. A, ami viszont tény, az az, hogy a légiközlekedésből eredő kibocsátás egyre nagyobb mértékben emelkedik, és ezzel bizony kezdeni kell valamit. A bizottság úgy döntött, hogy nagy mértékben feladja a törekvéseit, mert politikai irányból bírálatokat kapott. Hogyan kellene reagálnunk ebben a helyzetben? Én azt gondolom, hogy a javaslatban vannak nagyon jó elemek is. Ilyen például az, hogy a kibocsátás kereskedelemből származó bevételeket a nemzetközi klímaváltozás elleni küzdelemre kellene fordítani, illetve a határidő is egy jó kezdeményezés. Tehát az ICAO számára nincsen sok idő arra, hogy megváltoztassa a helyzetet, 2017-ben visszatérnénk az eredeti rendszerhez. Ez a rendszer mindössze a minimumot jelenti, de valószínűleg a zöldek fognak még javaslatot tenni eh, némi szigorításra. Tehát Péter Líze javaslatát szeretnék szigorúbbá tenni. Például a tengeri területek ezekkel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a kibocsátás kereskedelem rendszerén belül ezek a területek nem kapták meg azt a teljes lefedettséget, ami eredetileg kapcsolódott hozzájuk, tehát a 12 tengeri mérföld az túl rövid ezeknek a zónáknak a kijelöléséhez. a kibocsátás plafonját is át kellene vizsgálni, illetve az árverés alapú értékesítés részesedését is növelni kellene. És, ahogy korábban is mondtam, vannak olyan országok, amelyek eléggé következetlenül állnak hozzá ehhez a kérdéshez és természetesen az egyik alternatíva az lenne, hogy a légi közlekedés céljaira használt üzemanyagot adóztassuk, aminek ugyanaz lenne a hatása. De sokkal nehezebb egy adókról szóló jogszabályt megalkotni, ezért én alapjában véve azt gondolom, hogy a parlamentnek határozottan kellene képviselnie továbbra is az álláspontját, és támogatnia kellene az eredeti jogszabályt. Világosan ki kell mondanunk, hogy a lefedettség csökkentése csak ideiglenes lehet. Köszönöm. Köszönjük. Szatú Hasszinak, Martin Kerenen. Köszönöm szépen, elnök úr. A hitelességemet ásom alá, ha mindent elmondok, amit gondolok, de egyetértek Chris Davis-szel A Matthias és Péter által megválaszolandó kérdés szerintem ebben a pillanatban az, hogy ez tényleg elvi kérdése, szerintem is az. Álljunk ki az elveink mellett mondjuk, ugyanakkor nincs túl sok pénzről szó, egy-két euró maximum járatonként. Miért akarunk ebből ekkora ügyet csinálni, most a más sikérvelést mondom itt el felháborítva ezzel amerikai, indiai, kínai partnereinket. Olyasmivel, ami számunkra sem hoz sokat a konyhára. És mi van akkor, hogyha bevasalnánk rajtuk, de végül is mégsem fogják ezt befizetni, és nem tudják majd rajtuk behajtani, mert a kormányaik kötelezik őket arra a légitársaságokat, hogy ne fizessék ezt be. És azt sem szabad elfelejteni, hogy a saját tagállamaink vezetői sem túl lelkesek. Tehát jó, ragaszkodjunk az elveinkhez, de nem nagy különbség lesz, akármit csinálunk anyagi értelemben, ugyanakkor nagy lesz a felháborodást. Tehát szerintem sokan ezt nem fogják majd betartani, betartani akarni, és végül esetleg számunkra megalázó helyzet alakulhat ki. Úgyhogy mi azt javasolnánk a magunk részéről, hogy a 2013-as határidőt toljuk ki 2016-ra az ICAO nagy közgyűlésének értelmében, és 2017-től az ICAO közgyűlési által eldöntöttektől függően alakítsuk a rendszert, és egyébként jobb lenne eleve egy globális rendszert kialakítani, akkor ott nem egy európai javaslatocskáról zajlana a vita, hanem egy átfogó rendelkezésről. Egyébként a saját tagállamaink sem fognak lemondani a saját tagállami szinten kiszabadt bevételeik eleséséről. Tehát a globális megegyezés kéne, hogy legyen a céljunk és célunk, és erre kéne törekednünk. Mert ha nem így járunk el, akkor csak a harmadik országokkal romlik meg a viszonyunk, az USA-val, ami különösen kínos és ha be is vezetnénk a rendszert, nem biztos, hogy be tudnánk azt tartatni, és sokan más iparágokban is azt mondják, hogy ez nem pont az, amit eredetileg eldöntöttünk, és amit az ICAO közgyűlésén is a tagállamaink aláírtak. Mert a környezeti integráció helyett kompetitív díjak alakulnának ki, negatív hatással lenne ez az általános ITS-re is, és aláásnánk a rendszert. Ugyanakkor, ha nem egyezünk meg áprilisig, akkor az ITS lép életbe ö, teljes szigorral, ennek tudjuk a következményeit, ennek politikai, gazdasági hatásai lesznek, és megint csak negatív hatásai a harmadik államokra. Tehát remélem, hogy valahogy meg fogunk tudni egyezni egy módosítóról, és persze egy B-tervről is, hogyha arra szükség lesz. Köszönjük Mártin Kellennek. Most, aki szólítanék, nincs itt, úgyhogy Holger Kramer. Köszönöm, elnök úr. Nem akarom megismételni, amit már többek elmondtak, csak felhívnám a figyelmet arra, hogy körülbelül 6 éve próbáljuk a légitársaságokat az emissziókereskedelem körébe bevenni, és kezdettől fogva a harmadik országok megközelítésünket ellenezték. Líze kolléga hivatkozik ugyan egy megállapodásra, de ezt annak idején is az USA nagyon támadta, és ez azóta sem enyhült. Az ICAO egyébként saját hatáskörben is kérd, eh, foglalkozik a kérdéssel. Az ICAO tanácsának szeptemberi anyagában van egy cikk, amely az EU helyzetről szól, és amelyben annyi elcsupán, hogy egyes tagállamok, tagállami szövetségek, ha akarnak, bevezethetnek ö, ö, saját ö, szabályokat, és ez átment, de nagyon nehézen egyébként az, illetve nem ment át az ICAO közgyűlésének a szavazásán, tehát a többség nagy csatározás után, ami egyébként szokatlan az ICAO-nál, megbukott, és ezek után nem lenne bölcs az Európai Bizottság részéről tovább provokálni az ICAO tagországokat. Nem is arról van itt szó, hogy jogi értelemben kinek van igaza. Valószínűleg igazunk van jogi értelemben, de nem ér ez nekünk semmit, hogyha a világ nagy része politikailag nem fogadja el, amit akarunk. Tudom, hogy itt egyesek európai megoldásokat szeretnének a világra ráerőltetni, de ez nem fog működni. Tehát újra ott fogunk ülni majd az ICAO tanácsban, és egy végrehajthatatlan rendelkezést kell majd visszavonnunk. Líze kolléga és Matthias Grosse is említették, hogy, a, hogy nem igazán a pénzről van szó, hanem arról, hogy ki dönt a légterek kötelezettségeiről. És ez a légtér alapú megközelítés szerintünk kivenni a tiskét a sebből, mert akiket végül is rákényszerítenénk a fizetésre, azok ezt el kéne, hogy fogadják. De ennél még, még okosabb lenne az óra megállításának politikáját folytatni, mert az a kevés eredményt, amit nagy nehezen eréltünk, most nem kéne veszélyeztetni. Mert ha ennél többet akarunk és verjük a vasat, akkor, és az EU mereven viselkedik, akkor az ICAO is merev lesz, és az egészet lesöpri az asztalról, és aztán kénytelenek leszünk visszavonni javaslatunkat. Tehát ugyan a légtér alapú megoldás még mindig nem a tökéletes megoldás, és nem felel meg a politikai akaratnak, de a nemzetközi realitásoknak egy kicsit közelébe megy, és ezzel persze a fő problémát ugyan enyhítjük, de nem oldjuk meg. Rita Korholának adok szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én vagyok az előadója az ITRE véleménynek ugyanebben a témában, és támogatni szeretném azt, amit Davis Kahneman és Kramer kollégák mondtak, és remélem, hogy ez nem fogja az ő hitelességüket sem aláásni. Változnak az idők, és a légi közlekedéssel kapcsolatban is megváltozott a tagállami vélekedés, és láttuk mindennek a következményeit. Ezért van az, hogy a bizottság ötlete reménytelen. A tagállamok ezt már nem támogatják. És szeretném kiemelni, hogy én nem kívánom azt megakadályozni, hogy az EU belső kereskedelmi rendszert valósítson meg. Nincsenek ennek olyan nagy pénzügyi kihatásai, viszont a politikai következmények igen súlyosak lehetnek. A bizottságnak azt az ötletét, hogy a kibocsátás kereskedelmi rendszer a harmadik országokra is vonatkozzon, úgy látjuk, hogy ez kereskedelmi háborúkat válthat ki, és ez egy súlyos probléma. Ezen kívül ez kihatna az uniós polgárok mobilitására is. Korlátozhatná a nemzetközi üzleti lehetőségeket, és az uniós polgárok szakmai pályafutását is derékba törheti. Az unión belüli légtér modellje, tehát az a modell, ami a javaslatban szerepel, az valójában alig növeli a lefedettséget. A világ légiközlekedésének 9%-áról 13%-ra emelkedne, és uniós szinten 27-ről 39%-ra. Mégis ugyanazokat a politikai nehézségeket okozza ez is, és nem szolgálja a kibocsátással kapcsolatos célok megvalósulását. Szerintem ez egy újabb példája annak, hogy az Európai Unió annyira megszállottja a saját elképzelésének, hogy éppen ez a hozzáállás okozza a többi érdekelt fél húzadozását. A légiközlekedés kibocsátás kereskedelmével kapcsolatban a harmadik felek azt mondták, hogy készek csökkenteni a kibocsátásokat, de csak akkor, amikor az unió modellje bizonyította a működőképességét. Tehát miért van ez a politikai hiúság, ez a büszkeség? amelyen a bizottság sajnos veszélyezteti azt a jó tárgyalási klímát, amit sikerült elérni, és amivel eredményeket harcoltunk ki a nemzetközi polgári légiközlekedésben. Tehát mindezekből az okokból az itrében írt véleményemben én a blokk megszüntetését javasoltam, és azt, hogy ezt ne terjesszük ki nemzetközi partnerekre. Az ICAO általános közgyűlése 2016-ban esedékes, és itt valószínűleg egy globális megoldást próbálnak majd kidolgozni. És azt hiszem, hogy ehhez nekünk is hozzá kell járulnunk. Az EGT kibocsátás kereskedelmi rendszerrel már az Unió megmutatja azt a vezető szerepet, amit szeretne betölteni, de intelligensebben teszi ezt. Köszönjük szépen Korholasszony, és egyben Korholasszony látogató csoportját is üdvözlöm Finnországból. Köszöntöm Önöket, és akkor most tovább lépünk. Az Eichhautot hallgatjuk meg. Köszönöm. Nagyon izgalmas ez a mai vita is. Uh, nem tudom, Martin, hogy kinek a hitelessége ö, omlik össze jobban, hogyha te megegyezel Krisszel. Krisznek szerintem jobban kéne ettől félnie, mert ha Martin és Krisz megegyeznek, akkor valami baj van a világgal. És ezzel az egész vitával baj van, mert nem elfelejtettük, hogy honnan jövünk és hová tartunk. Az ITS-szel, mert tudjuk, hogy a légi ágazat semmit nem fizet be az ITS-be. Ezt már régóta meg akarjuk szüntetni. Továbbra is nagyon erős a British Airways Lufthansa lobby érdeke. Hallottuk őket itt is megszólalni konkrétan. De az EU eredetileg azért akarta a légi közlekedést alávonni a kereskedelemnek, mert azt reméltük, hogy lesz majd egy globális megalapodás, és ennek a részeként mi is ezt akartuk, akartuk ezt megtenni. De ha megnézem itt az ICAO megállapodást, először is 2020 után az ágazat saját magának állít célokat, ez nagyon meggyőző. Nagyszerű, hogy a légi közlekedés saját célokat eh, tűz ki, és saját mag elemzi, hogy megfelele ezeknek, és ha úgy látják esetleg, hogy 2019-ben nem érik el a célokat, akkor majd új célokat fognak kitűzni, és ez még izgalmasabb környezeti szempontból. És akkor jó, lehet, hogy majd esetleg valamikor 2016-ban megállapodnak valami kis megállapodásban, de már mondják, hogy ezzel lesznek kivételek. Tehát egy nagy lyukas sajtot fogunk majd látni, és még nem tartunk 2016-ban. És akkor erre, ha az Európai Unió azt mondja, hogy ah, az ICAO foglalkozik a kérdéssel, nekünk nem szabad ebbe beleszólni, akkor, és akkor itt meghallgatom Kriszt és Martint, és azt mondják nekem, hogy, hogy félnek attól, hogy nem sikerül majd betartatni a döntésünket. Én attól félek, hogy a politikai akarat hiányzik ehhez, és valóban minél kisebb a politikai akarat, annál kevésbé lesz megfelelés és végrehajtás. De te politikus vagy, Krisz, ne bólogass, te kérdéseket tettél föl, szerintem a politikai akarat kérdését neked kell a saját lelkérismereteddel megbeszélned, meg Mártinak is, hogy bennetek van-e politikai akarat. Mert egyetértünk abban, hogy politikai akaratra van szükség, csak nektek nincs, nekünk meg van. És ö, most már egyre hülyébbre veszik az EU-t a világban, mert ö, nem hallatjuk a hangjunkat, és amit az, amikor azt mondtuk, hogy majd a globális megalapodásnak mi is részét képezzük, és közben nincs globális megalapodás, akkor az Európai Unió visszavonul, és nagyon szerényen engedélyt kér arra a világtól, hogy a saját légterében saját szabályozást alakítson ki. Az óra megállításának tól való félelemmel. Tehát igen, az EU-ban nincs politikai akarat, ezt le lehet szögezni, sajnos ebben a teremben sincs politikai akarat kellő mennyiségben, és minél inkább ez így van, annál több légitársaság fog ö, minket kinevetni. Ha a liberálisok és a konzervatívok sem akarják, akkor én miért akarnám? És akkor majd ö, még erősebben fognak lobbizni. Tehát itt az a kérdés, hogy nektek, nekünk van-e kellő politikai akaratunk. És Péter, ezért köszönöm neked, hogy megpróbáltál valamit, de úgy tűnik, hogy nem sikerül, ez a kevés sem, már is te magad is kompromisszumokat kötsz, már pedig ki kéne tartanunk amellett, hogyha nincs globális megalapodás, akkor ne mi vonuljunk először vissza elsőként. Igaza van Lize Kolinek, a bizottságnak, hogy legalább valamit el akar érni, és akkor kicsikar valamit a légitársaságból, de ennél visszább már nem menjünk. Nem értem, hogy miért kéne az óra megállítását folytatni, és számomra nevetséges és hát siralmas ez a mai vita, mert az EU saját hitelességét és egyenként a politikusi hitelességünket ássuk alá azzal, amit itt mondtunk. Köszönöm szépen. Eichhaut kollégának, de Brandi kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami engem illet, ez a vita, ez a téma. A CO2 kibocsátás a légitársaság esetében messzebb mutat, mint a légiközlekedés. Itt arról van szó, hogy van-e politikai szándék, politikai képesség arra, hogy tegyünk -e valamit a, a klímaváltozással. Mert nézzük meg, nincs egyetlen érv sem, hogy miért ne tennénk valamit. A, ebben az esetben a légitárságoknál egyetértünk. A költségek nem téma. Ugye mindig a költségekről szokás beszélni, de most itt a költség nem egy téma gyakorlatilag egy kávénál olcsóbb a dolog, mint hogyha az ember eszik egy kávét, mielőtt beszáll is. Péter Linze megadott minden számot a költségekkel kapcsolatban, illetve a kibocsátás növekedése a jövőben is világos. Vagyis megint csak egy érva mellett, hogy tegyünk valamit, és ez nem érva mellett, hogy ne tegyünk valamit. Az egyenlő esélyek per definíció nem. Itt egyenlő esélyekről beszélünk, hogyha a repül az egyik helyről a másikra megy, és még ugyanolyan magasságban is repül, tehát, hogy ha erre érvelünk, hogy ne, nincs ilyen érv nemzetközi szinten, mondom, ez nem érv. És a következő pont, Európában már 2008-ban döntöttünk emellett, nem egyik napra a másikra találtuk ezt ki, hogy bevezessük a kibocsátás kereskedelmet ezen a területen. A stop the clock módot én támogattam elmúlt éve, mert úgy gondoltam, hogy érdemes nyomást gyakorolni az ICAO-ra, és igyekezni kell megkötni a nemzetközi megállapodást, meg kell állapodni, de látjuk köve, és a következményeket is, hogy mi van akkor, ők tudták, hogy mi történik, de nem, aksok, mégsem állapodtak meg, és ez az ő döntésük és Eichhout kolléga rámutatott erre. A jelenlegi javaslat, amit az Európai Bizottság készített, ez egy intelligens javaslat szerintem. Ez, ez sok korlátozottabb a saját légitársakra nézve, és szerintem érdemesebb az irányba mozogni, és örülök, hogy Péter Liza is támogatja ezt a javaslatot. Hogyha nem a költségekről beszélünk, és a többi érvet már felsoroltam, akkor politikáról kell beszélnünk és hogyha csak politikáról szól a dolog, akkor igenis mutassuk meg, hogy az EU egy erős politikai erő, és ezzel számolnia kell a világ többi részének, de csak akkor vagyunk politikai szempontból erő, nem csak a klímaváltozásról beszélünk, akkor tudunk politikai erőt megjeleníteni, hogyha határozottan lépünk fel és egységesen. Ezért aztán aggódom a mai vita alapján, ugyanis az elkötelezettség a határozottság és az egységesség az éppen nem volt jelen, főleg az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságában nem volt jelen. Ha erősek vagyunk, akkor politikai vezetést tudunk mutatni a világnak a klímaügyekben, és ezt én nagyon tudnám támogatni. Köszönöm szépen Péter Bizének ezt a jelentést, és abban bízom, hogy gyorsan tudunk reagálni és mozogni a jövőben. Köszönöm szépen! Köszönöm, Richard Zéber kolléga. Kedves kollégák, Péter Líze javaslatát kifejezetten támogatni szeretném, és azt hiszem az itteni vita rámutat, hogy jogilag nincs mit vitatni ezek a tervezett intézkedések, és eh, egy ilyen eh, puha változatban, egy második fázisban tényleg van ezekre lehetőség. A kérdése az, hogy mennyire veszük komolyan magunkat, vagy hogy egyáltalán komolyan veszük a magunkat közösségként, és a saját házunkban mi vagyunk az urak, vagy más írja elő, hogy mit csináljunk. Úgy gondolom, hogy itt eh, kevésbé a tagállamok ellen irányul lesz, hanem a közösség ellen, és eh, az EU rendszeréről beszélünk, a többiek, a nagy kereskedelmi partnereink, az Egyesült Államok, Kína, a régi stratégiai elvek alapján játszanak, oszd meg és uralkodj itt nem a díjakról van szó, nem azok mértékéről, nem az intézkedésekről van szó, hanem arról a tényről, hogy a közösség egységesen kíván fellépni, és elrendel valamit, és közösségként persze nagyobb súlyunk van politikai és gazdasági szempontból is, mint egy-egy tagállamnak. Nos, itt ez a központi kérdés. Akarunk-e közösen fellépni, ennek van értelme, körünk van rá, vagy nem akarjuk? De minden más érv szerintem eh, elfelejthető, vagy kevésbé fontos, de ha EU-ként ezt a jövőbeli módszert komolyan akarjuk venni, akkor ne tegyük munkat nevetségesé a világközössége előtt és mások előtt, és ne tegyük lehetővé másoknak, hogy beleszóljanak, hogy mi mit csinálunk. És ami a külpolitika egyik eh, alapelve a nem beavatkozás eh, Hát nyilvánvalóan ez egy fontos dolog. Mondhatnánk, hogy beavatkoznak a belső ügyeinkbe, de hát a történelem is, ugye a német-romai császár is mindig gyenge alak volt, és erősek voltak a választófejedelmek, és most megint csak hasonló a helyzet. Itt vannak a tagállamok, ők erősek, rendkívüli intézkedéseik vannak, a sokszorosát kérik azoknak a díjaknak, amiket közösségi szinten kérnénk, de aztán itt egyszer csak egy hatalmas probléma ez tényleg hatalmas probléma, ez teljesen igaz, mert ha nem vagyunk elég erősek közösségként, akkor az EU rendszerként és a kibocsátás kereskedelmünk nevetségesé válik. És tényleg őszintén elmondom, hogy egyes tagállam eh, így mások eh, kocsia elé engedi fogadni magát, és hát legátlátszóbb érvekkel, a nagy kereskedelmi viták, kereskedelmi háborúk, egy pár cent díj miatt, egy tényleg kereskedelmi háborúról beszélni, hát szerintem ez üres fenyegetés véleményem szerint. Remélem, hogy ezt a felpuhított intézkedést legalább átvisszük és aztán egy második lépésben a célhoz kötést is megvalósítjuk, mert ez egy központi kérdés, az EU költségvetésén is erről van szó, az államok nem akarják, hogy még kicsit önállóak legyünk. Tehát ha lenne saját finanszírozási lehetőségünk, akkor közösségként lehetne fellépni. És ez tényleg elvi döntés, ahol most tartunk. Komolyan vesszük a közösségi módszert, vagy nem elfogadjuk-e a kihívást, vagy nem, és itt kérem, mindenki, aki ellen van, mindenkihez fordulok, hosszú távon van-e értelme annak, hogy visszafelé induljunk el, és megint csak ezt a tagállami együttműködést keressük, és a közösség alatt működjünk, mert hosszú távon csak akkor fog működni a dolog, ha a közösségként tudunk fellépni, de hát ide tartozik, hogy időnként egyértelműen közös véleményt fogalmazok meg, ha ez nem jön össze, akkor az egy tragédia. Köszönöm Richard Zéber, hogy képzeljük el egy nemzeti szintű bizottságban ezt a vitát. Kukovics kolléganő. Köszönöm, elnök úr. Minden reggel bejövök a parlamentbe, És és minden reggel lehet látni, hogy amikor véletlenül éppen nincsen köd, vagy nem felhős az ég, akkor a repülőkből milyen szennyező anyagok jönnek ki. Ezt minden nap lehet látni, és azt hiszem, hogy ez a tudatosságról is szól. Ugyanis a légi közlekedés egyre nő és igen gyorsan emelkedik. És nekünk, politikusoknak kötelességünk az, hogy elgondolkodjunk ezen. Gondolnunk kell arra, hogy az egészségünk és a környezetünk hogyan fog majd alakulni a jövőben, és a gyermekeink jövőjéről sem feledkezhetünk meg. Tehát nem csak a pénzről van itt szó, hanem a tudatosságról is. Tíz vagy húsz év múlva hogyan élünk majd, hogyha most semmi sem változtatunk. Megoldást kell találni. Azt nem mondom, hogy bármilyen megoldás megteszi, de azt tudom, hogy valamin változtatni kell. Jobban tudatában kell lennünk annak, hogy mi történik odafent. Tehát, hogy mi történik a fejünk fölött. Talán azok, akik egy nagyvárosban élnek, azok már fel sem figyelnek erre. Valószínűleg én azért figyelek fel erre, mert vidékről érkeztem, ahol kevésbé szennyezett a levegő. És nem tudok egyetérteni azzal az erőteljes kritikával, amit most hallottunk, én csak azt mondom, hogy meg kell találnunk a legjobb megoldást. És valamennyiünknek van arra lehetősége, hogy hozzátegye a saját ötleteit, és hogy ezzel jobbá tegye az előttünk lévő javaslatot. De azt nem mondhatjuk, hogy nem teszünk semmit. Ezzel párhuzamosan pedig gondolnunk kell a technológiára is, arra, hogy milyen forrásokra lesz majd szükségünk a jövőben. Ugyanis nagyon nagy szükségünk van új technológiára, 30-40 év után nem lehet minden ugyanolyan, mint most. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kolléganő. Azt hiszem teljesen igaz, ha megnézzük az európai légteret, 2000 repülő van éppen a levegőben, azért ez elég sok. Korola asszony parancsolja. Igen, tisztázni akartam a vendégeimre vonatkozó ők a munkásokat képviselik, a munkával, tehát a szakszereti képviselők az acéliparban és szomorú vagyok, hogy kollégák ezt nevetségesnek tartunk. Tehát európai munkahelyekről beszélünk, az acélipar Finnországban a legmagasabb minőséget biztosítja, hogyha a kritériumokról beszélünk, a kibocsátásról beszélünk, akkor is így van ez, és a vendégeim komolyan aggódnak, hogy a jelenlegi klímapolitikánk a, kiszervezi a munkahelyük, munkahelyüket. A Igenis, exportáljuk a foglalkoztatást. Nem tudom, hogy a tolmácsolással volt gond, tehát az acél, hát üdvözöltem a, a munkavállalókat, tehát én is az acélgyárat mondtam, nálam is vannak acélgyári munkások, jó a kapcsolatom velük, nálunk azért sok az ipar, ahol én vagyok a régiónban. Nem, nagy baj lenne, ha képviselőként nem lenne kapcsolata, és ismerjük az elkötelezett fellépését ezen a területen. Ezért aztán megadom az Európai Bizottságnak a szót, hogy reagáljon, nyilatkozzon, hogyha úgy gondolja. És visszatérünk a normál üzemmódba, hogy úgy mondja. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a képviselőknek a gazdag vitát, ami elgondolkodtató. Azt gondolom, hogy nagyon bonyolult politikai helyzetben vagyunk, és ez jelentős kihívást jelent, és felelősségtudattal kell élnünk mindenkinek, aki ebben részt vesz. A gyorsaság árthat a hosszú támnak április végéig szükség van egy új jogalapra, és az összes érintett félnek ebben részt kell venni a társ jogalkotás során. A társ az Európai Bizottság a globális fellépést mindig politikájának első vonalába helyezte, és ez egy központi témája a mi fellépésünknek. A Stopping of the Clock néhány évvel ezelőtt gondolatként megszületett, és aktívan tárgyalunk a szabályozásról a harmadik országokkal. Ők hogyan látják ezt, hogyan gondolják, és igyekszünk megoldásokat találni, olyanokat, amelyeket konszenzus, amelyek konszenzusosak és strukturálisak. És a harmadik felek a, például elfogadták részben a légtér megközelítést. Igenis üdvözöltük, vagy láttuk, hogy van egy javaslatunk amely a globális szinten kíván hajadást elérni. Ez a globális haladás, amit sikerült elérni, ez fontos számunkra itt a közgyűlésen, az ICAO közgyűlésen. Ez igenis a globális piac megközelítés, megközelítés fontos és látom, hogy vannak olyan tagállamok vagy képviselők, akik igyekeznek a korai fellépést kizárni, ez nem igazán jó, ez nem jelent haladást, ez a haladásnak az ellentéte lenne. Ha nem teszünk semmit időközben 2020-ig, amikor is az intézkedések, az eszközök rendelkezésre állnak, az nem használ senkinek. Amit tettünk a javaslatunkkal az az, hogy tényleg lehetőséget kínálunk arra, hogy észszerűen, környezettudatosan folytatjuk a tevékenységünket a légiközlekedés területén. Ez egyébként az egész gazdaságra is jellemző. Itt egy központi prioritása az Európai Uniónak, hogy ilyen környezetvédő módon lépjünk fel. Nézzük meg az extraterritorialitást, mint elvet, és itt sikerült egy kompromisszumot találnunk szerintünk, amit el tud fogadni mindenki, és a globális haladást is ezt szolgálja a legjobban Egyébként a diszkriminációmentességet is biztosítjuk ezen az úton az összes aki dolgozik, ugyanolyan, aki ezen a területen tevékenykedik, egyenlő elbánásban részesül, és azt gondoljuk, hogy az IKU e határozatának a szellemét tükrözzük a szabályozásunkban, amit javaslunk, és tükrözi a javaslatunk a vitákat is, amik ott folytak. És igen, csak visszafogottak voltunk azokon a területeken, ahol úgy gondoljuk az IK határozata a mi korai fellépésünket korlátozna, hiszen azokról a azokról a cégekről van szó, akik tényleg Európán is működnek. Hogyha globálisan lép fel valaki, akkor a helyi szabályokat is fel, be kell tartani. Minden államnak, minden szuverénnek megvan a joga, hogy a saját jogát alkossa és alkalmazza. Ezt tesszük az EU szintjén is. Ha megnézzük a módosítókat, amelyeket Péter Líze készített elő, ezek nem szerepeltek a mi javaslatunkban. Ez összefügg az, hogy nem túl terjedelmes a mi javaslatunk. A javaslatok adott esetben a társ jogalkotást bonyolultabbá tennék. Egyek, igyekeztük elkerülni az ilyen felvetéseket így, hogy a módosításokat minimum, abszolút minimumra csökkentettük, amennyire csak lehet. Teljesen osztom azokat a véleményeket, amelyeket egyes képviselők hangsúlyoztak, hogy a végrehajtás mindenképpen az EU politikájának hitelességét jelenti. Amikor 2011-ben leállítottuk a Stop the Clock szabályozást, akkor láttuk, hogy ez lefette 98%-ban a kibocsátás, tehát meglehetősen jól teljesültek az előírások, az oroszok, az amerikaiak és mások is betartották partnerországként az, e, ezeket a dolgokat, ezeket az előírásokat méghozzá konstruktív módon. Világos, hogy szükség van egy politikai akaratra, hogy végrehajtsuk az EU jövőbeli kibocsátáskereskedelmi rendszerét, enélkül nem működik a dolog, az egy kritikus kérdés. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani az előadónak a támogatásáért, a, hogy támogatta a bizottság javaslatát. Ez azt jelenti, hogy ez egy jó, védhető mód és út, és technikailag megvalósítható is egyben elkötelezettek vagyunk, hogy együttműködjünk az összes partnerünkkel, amikor biztosítani akarjuk az időben történő társjogalkotást, és április 30-a előtt szeretnénk lezárni ezt a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Végül pedig Péter Líza az előadó kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek hogy az alapvető ajánlásaimat támogatták. Egyesek elmondták, hogy sajnálják, hogy mások nem támogatják ezt. A kritikát is hallottuk, hogy túl ambiciózus vagyok, azt is, hogy nem vagyok elég ambiciózus. Így a vita után végül is ö, azt látom, hogy akkor talán meg tudunk egyezni egy köztes megoldásban, és végül is ezt javasoltam én is, a két szélsőség közötti álláspont elfoglalását. Satu Hassitól és másoktól a zöldek részéről azt hallottuk, hogy tovább kéne harcolnunk, ki kéne bővítenünk az európai légteret, mások azt mondták, hogy hagyjuk meg a jelenlegi szabályozást. Én ezeket a véleményeket nem osztom, Jogi értelemben persze lehet ezt is képviselni, vagy a környezet szempontjaira hivatkozva, de az ICAO-nál volt, mégiscsak volt egy kis előrelépés, és jó akaratunkról is biztosítani kell az ICAO-t, tehát szerintem a bizottsági vonalat, még ha nem is képviseljük, az teljesen kéne képviselnünk, és nem szabad visszatérnünk 100%-ig az eredeti előző szabályozási keretre. De hogy ki mennyit akar, ugye a diagnosztikai eszközökre vonatkozó jelentésem kapcsán is, ami nem sokára a plenárisra kerül, kicsit bosszús vagyok, mert ö, ö, ha ezt most plenárisra tűzük, akkor nem fogjuk tudni betartani a határidőket, akkor ez a probléma kiskörből nagykörre terjed át. Köszönöm ugyan a jó együttműködést, és bizonyára megmarad, de a január 30-ai megegyezést nem látom reálisnak. Meglepett, főleg Rita Korhola felszólalása, hogy eh, amit eddig a, a közlekedés és ipari bizottságban vitát folytattam, mindig mindenki azt mondta, hogy ha csak a EU ö, eh, légitársaságokat vonjuk be, akkor ez egy piasztorzítás. Ugyanakkor, ha azt mondjuk, mint ahogy most egyesek mondták, hogy ez egy enyhe teher, és 2020-ig simán kibírható, a backloadinggal később azonban nagy terhet kell esetleg a szégeknek elviselni. Nagyon sok kemény levelet kaptam akkor is, amikor az ipari lobbat, légipari lobbitól, hogy, hogy az óra megállítása sem versenysemleges, és megígértem, hogy csak egy évig tart az óra megállítása, és ezt a ígéretemet tartani is akarom. Maguk a légitársaságok is megosztottak, nem ugyanazt gondolják. Ha nem veszük figyelembe az Európán kívüli szakaszokat, akkor is van versenytorzulás, ha pedig igen, akkor is, csak másképp. Ezért itt mindenképpen gond van. Ha valamennyi európai légitársaságnak írásba adjuk, hogy az óra megállításával a versenytorzításokat is kiküszöböljük, eh, még akkor sem tudjuk kiküszöbölni ezt a problémát, mert mondom, légitársaságoktól kapok leveleket, egymásnak ellentmondó leveleket ezzel kapcsolatban. Ami a legfontosabb kérdés, a Chris Davis és Martin Kellenen kérdése volt, hogy mi lesz a megfeleléssel, a végrehajtással. A óra megállítása mellett is gondot okoz ez. Most is vannak tagállamok, amelyek az indiai és kínai légitársaságok magukat nem vonják felelősségre, ha nem fizetnek. Tehát függetlenül a, a szabályozástól a nem megfelelésre mindig lesz bőven példa. A bizottság azt mondja, hogy a többség megfelel, egyesek még önkéntesen is, az interkontinentális járak tekintetében, az imidzsük ápolása érdekében a hatékonyság, környezetbarátság imidzsének fenntartása érdekében egyes légitárságok önként is beléptek a javasolt rendszerbe. Ezeket se hagyjuk cserben. Az USA-nak semmi gondja nincs egyébként a légtér alapú szabályozással. Martin Kellenen maga is támogatta ezt korábban, és az már nagy ö, ö, hamisság lenne a részérünk, részünkről, hogyha a szent amerikai légtér ismeretében az európaiak semmit nem mondanának a saját légterükről. Sőt, tulajdonképpen ők akkor örülnek ennek, mert ha mi is hasonló alapúra tesszük az elszámolásunkat, mint az övék, akkor ez terjeszthető a világban. Minden európai jogalkotónak fejtörést okoz, a végrehajtás azonban valóban. Jövő héten fogunk egyeztetni. Nekem is van acélipari üzem a választókörzetemben, beszéltem is velük. Nyilván Finországban is vannak nagyon modern acélüzemek, nálunk is. Hozunk egy környezeti jogalkotást, még függetlenül a klímaváltozástól is, akár mindenkinek ezt be kell tartani, mondjuk, másoknak lépésenként csatlakozni kell EU-n belül, és akkor a kínai kormány azt mondja, hogy Olaszországban vettünk, vagy építettünk, vagy Franciaországban egy acélüzemet, és mi nem akarunk megfelelni az európai szabályozásnak. Ez egy kínai acélüzem, mi vagyunk a tulajdonosok, és nem tartjuk be a szabályokat. Akkor erre nyilván Európa szankciókat vet ki, és akkor most azt mondjuk majd a dolgozóknak, hogy ö, hát jó, akkor nektek mégis megkegyelmezünk, és Kína akkor gyakorlatilag jogalkotást folytat európai térben? Nem. Tehát ezt nem lehet semmilyen módon indokolni. Martin Kellen, Rita Korhola, üljünk le holnap, és beszéljen kerül. Hát azért nehogy már a kínaiak Európán belül hatályon kívül helyezhessék az európai szabályokat. Tehát jó, a megfelelés végrehajtás nehéz, jó, de minden más jogalkotásnál is így van ez. A tanácsnál és a bizottságnál oda kell figyelnünk, hogy igenis ezt tartassák be, független attól, hogy ki a tulajdonos, Európában vagyunk. És nem mi, hanem ha a tanács 2008-ban valamiben megegyezett, és azt papírra vetették, mondom, ez a tanástól jött annak idején még a kezdeményezés, és nem a parlamenttől és a bizottságtól. És akkor ezek után is légitársaságok óckodnak attól, hogy részt vegyenek a ö, emissziókereskedelemben, akkor adott tagállamoknak is joga van ezeket megbüntetni, de az európai szintnek pláne. Ö, remélem, hogy nem visszük el idáig a dolgot, de hát létező jogalkotásról van szó. Remélem, hogy nem kerül kenyértörésre sor, és tagállamokat is innen is felszólítom, hogy nekik is van saját szerepük, felelősségük. Olyan értelemben nem egyértelmű a kötelezettségvállalás, hogy mennyire célhoz kötöttek ezek az adóbevételek. Szerettünk volna, ha az, de egyelőre nem eléggé az. Még jobb lenne, hogyha az adóbevételt a klímavédelemre lehetne fordítani. Most így a tagállamok sajnos a nemzeti egyéb adóikból kell, hogy ezt finanszírozzák, pedig nekik is jobb lenne, hogyha ezt a tipikusan környezetvédelmi adóból tudnák finanszírozni. A tagállamoknak általában véve gondot okoz a célhoz kötés elfogadása, de ezt ö, megfelelően megmagyarázva le lehetne nekik nyomni a torkukon, hiszen saját érdekük is fűződik hozzá ezen a területen legalábbis. Ö, ne akarjanak minket olyan kompromisszumokra kényszeríteni, amelyekről soha nem volt szó. Köszönjük Péter Lízének. Most akkor mondom a dátumokat, december 19-ig, holnap utánig 12-ig lehet még módosítókat írni, és a szakbizottságunk január 23-án szavaz majd ezekről, és a végszavazás pedig január 30-án lesz, és az áprilisi penálisra terveztük a témát kitűzni. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom. Maradt még egy napirendi pontunk, az EFSA-val való tárgyalások a mesterséges édesítőszerek ideértve az aszpártámot is problémájáról. Elsőként az EFSA-nak fog szót adni ebben a témában, és közben gyűjtjük a jelentkezők nevét. Akik akiket érdekel a vita, azok foglaljanak helyek, akiket nem, azok gyorsan hagyják el a termet. Egy kicsit várok is ezért, hogy csendben tudjuk kezdeni a meghallgatást. Tehát az F lesz a szó. Parancsoljon! Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Hubert Leiker vagyok, és azok a kollégák, akiknek van technikai hátterük, szakértelmük, azok bizonyára hallottak már rólunk. Egy pár percet beszélnék bevezetésképp a témáról. Ha ez mindenkinek megfelel, akkor először azt szeretném elmondani, hogy ez az első édesítő egy 2020-ban lezárult programban, amelyet értékelnek és az újraértékelés alapelve az, hogy az információ a, az EFSA által kerül gyűjtésre, tehát nem nyújtanak be adatokat hozzánk. Az adatgyűjtési mechanizmusok, amelyekkel nagyon sok adatot gyűjtöttünk, az magában foglalta a saját kutatásainkat, illetve be, be is kértünk információkat és szokásos módon egy munkacsoportot, egy panelt is létrehoztunk. És az az információ, amit kaptunk, elég volt ahhoz, hogy egy toxikológiai vizsgálatot, illetve egy kitettségi értékelést is készíthessünk. Kollégámnak, dr. Kásznak fogok majd ezzel kapcsolatban szót adni, de volt egy nyilvános konzultáció amelyhez igen sok anyagot kaptunk, és szeretnék, szeretném itt most elismerésemet kifejezni mindazért a sok hasznos információért, amit kaptunk a véleményünk elkészítéséhez. Ha pedig megengedi elnök úr, akkor megadnám Kász doktornak, a kollégámnak a szót, és ő fogja bemutatni néhány percben a kulcsfontosságú tudományos eredményeket. Köszönöm szépen. Az első dolog, amit mondani szeretnék, az az aszpartám vegyi struktúrája. Egy meglehetősen egyszerű molekuláról beszélünk, két fő építőköve van, ami a fehérjékben is megtalálható, tehát a fenilalanin és az aszpartám sav. Ez kémiailag módosított, és így adnak neki édes ízt. amikor az aszpartám lebomlik, akkor a fenilalanin és az aszpartám savra bomlik szét, tehát teljes valójában soha nem kerül be a véráramba, hanem ugyanúgy jut el a szervekhez, mint bármilyen más aminosav abból, amit ma reggel elfogyasztottunk például. Az aszpartámot hasonlóan bontja le a szervezet, mint az a metanol, ami a pektin tartalmú gyümölcsökben található meg. És fontos elmondani, hogy ez a metanol természetesen is termelődik, ugyanis számos kémiai reakcióhoz nélkülözhetetlen ez az anyag. Most nincs időm arra, hogy részletesen bemutassam a tudományos eredményeket. A rákkeltő hatás és a fejlődési rendellenességeket kiváltó hatás szempontjából fogom most ezt tárgyalni. Okoz-e az aszpartám rákot? Nyolc tanulmányt készítettek vállalatok, illetve az Egyesült Államok illetékes hatóságai az elmúlt 40 évben, és ezek közül egyik sem mutatta ki azt, hogy az aszpartám rákot okoz. De tudunk két olyan tanulmányról is, amit az Európai Amadén Intézet készített, és ezek értelmében patkányokban linfómát okozott a, az aszpartám. És ezeknél az állatoknál rossz egészségi állapot is létrejött. Ezen kívül egy nemrégi nemrégiben készült felülvizsgálat, amelyet az egy európai alapítvány készített, és amelyben amerikai patológusok is részt vettek az amerikai EPA intézet felkérésére. És ez kimutatta, hogy az alapítvány kutatásai légzési nehézségeket értelmeztek tévesen linfomaként. 2006-ban és 2009-ben már az EFSA is elemzett hasonló kutatásokat, és ezért azt a következtetést vontuk le, hogy az aszpartám nem okoz bizonyítottan rákot, tehát nem találtunk erre utaló bizonyítékokat. A következő kérdés az aszpartám és a terhesség kapcsolata. A vemhes patkányok vizsgálatakor az aszpartám okozott egészségügyi problémákat, tehát voltak kisebb deformációk, illetve csökkent a testsúly is. Tehát a vemhes nyulak az aszpartam hatására abba hagyták az evést, és időnként vetélésre is sor került. az aszpartám építőköveit is megvizsgálták, és kiderült, hogy a fenilalanin önmagában ugyanazt a hatást váltja ki a vemhes nyulaknál, mint az aszpartám. Tehát így alakult ki az a hipotézis, hogy az aszpartám által okozott káros hatás valójában a fenilalaninnak tudható be. És ez a hipotézis igaznak tűnik, ugyanis tudjuk, hogy ez egy mérgező aminosav. Az embereknél a fenőketonúriának nevezett jól ismert betegséghez kapcsolódik ez. A vérben felgyűlő fenilalanin mérgezően hat a magzatra, illetve az embrióra. És jelentős tudásunk van már embereknél is a fenilalanin mérgező hatásáról. És vannak klinikai iránymutatások is arra vonatkozóan, hogy mi a biztonságos fenilalanin szint, és hogy a fenéketonúriában szenvedő betegeknél ez hogyan kell, hogy alakuljon. Az aszpartám fogyasztás alapján ki lehet számolni a fenilalanin szintet, és kiderült, hogy az egy testőkilogramra számolt 40 g aszpartám elfogyasztása nem emeli a fenilalanin szintet olyan magasra, hogy az veszélyes lenne. Valójában minden órában elfogyaszthatnánk az ajánlott napi szintet, és még mindig nem érnénk el azt a szintet, hogy ez aggályos lenne. Tehát arra a következtetésre jutottunk, hogy az aszpartám először is nem okoz rákot, aztán semmilyen veszélyt nem jelent a magzatokra sem, és nincsen bizonyíték arra sem, hogy bármilyen más mérgező hatása lenne. Tehát a panel azt a következtetést vonta le, hogy az aszpartám emberi fogyasztása biztonságos, és nincs szükség arra, hogy a korábbi 1 kilog, testőkilogramra vetített 40 grammos napi ajánlat értéket nem kell felülvizsgálni. És ezt ennek, ennek alapján felmerül az a kérdés, hogy meglepő-e, hogy nincsen biztonsági kockázat az aszpartám kapcsán. És valójában ez nem meglepő, ugyanis az aszpartám nem kerül be úgy, ahogy van a szervezetbe, hanem azonnal lebomlik, és ez fenilalanira és más természetes fehérje alkotóelemekre bomlik szét. Tehát a fenilalanin, az aszpartán sav és a metanol, ami az aszpartámból származik, legfeljebb 10%-ban teszik ki ezeknek a, az elemeknek a szervezetben tapasztalt mennyiségét. Köszönöm szépen. Köszönöm, megkezdjük a vitát. A lista szerint megyünk tovább, mert számos kolléga nincs jelen. Péter Líze jön, Linda McEwen, Lepás kolléganő. Először Péter Líze. Nem is kíván hozzászólni, Linda McEwen. Köszönöm szépen. Egy néhány kérdésem van itt, mert Rót Bérett asszonynak el kellett mennie az ő nevében. Van-e bármiféle összeférhetetlenség itt az elmúlt öt évben az EFSA kapcsán? Dolgozott-e valaki az EFSA-tól az édesítő szert előállító iparban? Ennyi. Köszönöm, elnök úr. Az EFSA és az aszpartám ügye egy olyas, olyan téma, ami újra és újra visszatér hozzánk, ugyanis 2020-ig kell ezt a vizsgálatot elvégezni, és több képviselő is foglalkozott ezzel a témával. Kiderült ugyanis, hogy azok a tanulmányok, amelyek alapján engedélyezték az aszpartámot az európai piacon, nem volt ismert számunkra. Ezért hoztuk előre 2020-ról 2012-re ezt a felülvizsgálatot. Az első véleményt ezzel kapcsolatban januárban kaptuk meg, és ezt igen sok vita követte. Különösen az olasz és dán tudósok tiltakoztak ezzel ellen, ugyanis nekik olyan tanulmányok voltak a birtokukban, amelyek kimutatták, hogy az aszpartámnak káros hatása van a magzatokra és a várandós anyákra. Ebben a dokumentumban szerepelt egy olyan anyag is, amit egy 2007-es Bördok tanulmányból másoltak. 60 sor azonos 96-ból, tehát ezt egyszerűen átmásolták az előző tanulmányból. De szeretném megköszönni az EFSA-nak a kemény munkát, és azt, hogy vették a fáradtságot, és válaszoltak a konzultáció során felmerült kérdésekre, még akkor is, hogyha egyes esetekben igen tömören reagáltak. Mekeven asszony kérdései mellett nekem is van egy problémám. Ez ez nem egy apró jelentőségű dolog, ugyanis az EFSA két mérési módszert alkalmaz. 66 tanulmány mutatja azt, hogy az aszpartán biztonságos. Az EFSA szerint 53 ezek közül megbízható, 13 pedig nem. És számos olyan vizsgálat is van, ami arra utal, hogy az aszpartán problémákat okoz, és ezek közül egyiket sem tekinti az EFSA megbízhatónak. Tehát lehet, hogy az adott patkányok betegek voltak, vagy bármi más hasonló dolog merült fel, de én azt nem fogadom el, hogy minden tanulmányt, ami megbízhatónak ítéli az aszpartámot, azt elfogadnak, ami pedig az ellenkezőjét mondaná, azt pedig nem. A bisfenolettel kapcsolatban is hasonló volt a helyzet, és ezt én nem tudom elfogadni. A napi engedélyezett adag, amiről az EFSA is beszél, olyan adatokon alapul, amelyeket 1973-74-ben alkotott meg maga az iparág. Ezeket soha nem hozták nyilvánosságra, nem vetették őket alá peer review-nak, és az aspartám esetében ez egyáltalán nem következett be. Az a jelentés, ami ma itt előttünk van, olyan tanulmányokat tartalmaz, amik nem kerültek nyilvánosságra, tehát azok a tudósok, akik nem tartják kedvezőnek az aszpartámot, azok nem férhetnek hozzá ezekhez a tanulmányokhoz. Szeretném tudni, hogy milyen követelményeknek kellett a tanulmányoknak megfelelniük, ugyanis nem tudom azt elfogadni, hogy nem találják érvényesnek ezeket a tanulmányokat. Továbbá az iparág vállalkozásai által finanszírozott tanulmányokról van szó, ezt is problémásnak látom. És hogyha valóban az Azleton laboratóriumban készítették ezeket a vizsgálatokat, akkor foglalkozni kellene az 1977-es FDA által készített anyaggal is. Elnök úr, ennyit szerettem volna mondani, és továbbra is erős kételjeim vannak ezzel a felülvizsgálattal kapcsolatban, és ugyanazok a kérdések merültek fel bennem is, mint Robert asszonyban. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm, Köszönöm szépen. Liotár asszony következik. Köszönöm szépen. Az előttem szólókkal egyetértek. Köszönöm az értékelést, de csak azokhoz tudok csatlakozni. Ha az EFSA legszakértőbb szakértői azt mondják, hogy nincsen veszély, bemutatják, hogy több tanulmányt is végeztek ö, idén, az jó lenne, de közben kiderült, hogy már meglévő tanulmányokat ö, olvastak újra, de vannak független szervezetek és kutatók, akik ezt másképp látják, és azt kérdeznék az EFSA-tól, hogy hogyan tudja az EFSA magyarázni, hogy 55 ö, görögországi tanulmányban, amiket, mivel egymástól függetlenek nem lehet az asztalról leseperni, ennek az ellenkezője derült ki. Más tagállami élelmiszer felügyeletek ezeket a kritikus tanulmányokat komolyan veszik, komolyabban, mint az EFSA, és ön, önök akkor ezzel együtt a tagállami élelmiszerbiztonsági hatóságok véleményével is szembe mennek? Már korábban is kaptunk az EFSA-tól olyan jelentést, ami csak egy hetet élt meg, és aztán kiderült róla, hogy nem tartható. Hogyan lehetséges, hogy elfogadták ezeket a korábban már ismert tanulmányokat, és nem vették figyelembe az azokat kritizáló újabb tanulmányokat. Az EFSA, mintha kettős mércével merne, minthogyha, mérne, minthogyha az lenne az egyetlen célja, hogy az aspartámot mindenképpen megvédelmezze, legalábbis teste meg arányosan. Ehhez én nem adom a nevemet, nem nyugtatott meg az EFSA szakértőjének a felszólalása. Én nyílt a beljárást követelek. Zsilipenyónak adok másfél percben szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Ez egy botrány, amelyet senki nem akar elismerni, mégpedig itt az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság botrányáról van szó, mert most már ki kéne mondani, és az EFSA és a bizottság képviselőinek is ezt a szemébe mondom, hogy tévedés volt. Az EFSA ugyanis megsérti a deontológia szabályát, vagyis azt, hogy ö, minden véleményt figyelembe vesz, mi nagyon sokszor kritizáltuk ezt most is, ezt nem vették figyelembe, nem publikált tanulmányokra hivatkoznak, amelyek nem megismerhetők, ráadásul ezek az ipar által létrehozott tanulmányok, aztán konkrétan az Aspartam ügyben érdekelt ipar is ott van a tanulmányírók között, és Dagmar Rothbérend asszony kérdésére sem válaszolnak. Ez szerintem botrány, és nem akarom újra elmondani azt, amit a kollégám már kiválóan kifejtette, Lepás asszony, Liatár asszony. Tehát hiába mondjuk, hogy ez számukra elfogadhatatlan, egy olyan világban, ahol az európai Ak amúgy is félnek nagyon sok mindentől, és láttuk, hogy hány élelmiszer biztonságot veszélyeztető csalás eset volt, tehát az élelmiszer biztonság aggasztja a politikai szereplőket, de a lakosságot is. És en, eközben a felelős hatóságok hivatalos polgárvédelem helyett ipervédelmet folytatnak és nem hozzák nyilvánosságra azokat a tanulmányokat, amelyekre alapozzák a kijelentéseiket. Ha ezeket továbbra is titokban lehet és kell tartani, akkor azt kell, hogy mondjam, elegem van ebből. Köszönöm. Ájúzó kolléga, aztán Erling kolléga kaptak szót másfél-másfél percben. Eh, Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az EFSA-nak ezért a beszámolóért. És szeretném azt is, hogy beszéljünk konkrétumokról is az aszpartám kapcsán. Mindazok a tanulmányok, amelyek készültek, arra mutatnak, hogy ami, ami nem is a hatóanyaggal van gond, hiszen a víztől is meg lehet fulladni adott esetben amikor megjelentek az aszpartámot ellenző tanulmányok, akkor ott is felmerült az érdekütközés, és ezt más édesítőszerek gyártói gerjesztették, hiszen az ő termékek drágábbak voltak, mint az, aszpar, mint az aszpartám. Az EFSA megerősítette, hogy a tudósok őszinték, ugyanis ha ez nem így lenne, akkor nem is lenne értelmük ezeknek a vizsgálatoknak. Azok a próbák, amelyek alátámasztják az aszpartám veszélytelenségét, azok is kiemelik, hogy a mennyiséggel van gond. A testű kilogrammonként 40 g fogyasztása az veszélytelen, és ezt ki is kell mondani. Köszönöm. Nächstes Julie Görling. 1,30. Egy perc, 30 másodperc Görling kolléganő. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy itt kettős mércét látunk, ami nem szokatlan persze, hogyha meg akarjuk tudni a panel tagjainak érdekeit, akkor bele kell nézni ezekbe az adatokba, hogy teljesen közzéteszik itt a panel során hogy ki hova tartozik, és hogyha van valakinek egy problémája az összeférhetetlenséggel, akkor nyilvánvalóan időt kell rá szánni, hogy utána járnak a dolognak, mielőtt úgy általában itt a szakbizottságban lépnek elő ezzel. Ez nem professzionális, eh, ahogyan működnek. Hogyha van valamilyen gondjuk, akkor mondják meg, hogy mi van de ugye általában kijelentéseket tesznek, tehát ez nem működik, tehát azt gondolom, hogy itt tényleg a szakbizottság méltóságát sérti, hogyha csak utalgatnak a dolgokra. Egy dolgot szeretnék felvetni. Hát, korábban beszéltem hosszasan a szakbizottság előtt, amikor bíráltam az EFSA-t, hogy nem veszi figyelembe az összes tanulmányt és tényleg ezt meg is kell tenni, és ezt visszaélésszerűen teszik. Az részrehajlóak is lehetünk természetesen, de hogyha ne, valami, nem kedveljük az aszpartámot, akkor ez egy dolog, de tényleg az EFSA-nak neki menni emiatt, hát tehát csak ilyen utalgatások vannak valamire, tehát ezt nem tartom méltónak hozzánk, és én botrányosnak tudom. Ezt azt gondolom, a, itt arról van szó, azt kéne megnézni, hogy milyen bizonyítékok vannak, a hozzáférhető bizonyítékok. A Júzó kolléganővel értek egyet, és máskor is meglepődtek, hogy támogatom az EFSA-t. Tényleg, nagyon gyakran bíráltam én az EFSA-t, nyug, megnyugtathatom önöket, tehát nem erről van szó, és senkinek a zsoldjában nem állok egyetlen ágazatnak vagy cégnek sem, de nem, de, de egyelőre nem hallok észszerű indokokat. Köszönöm szépen egyelőre az EFSA-nak, hogy elvégezték a munkát. A kérdésem az, ez az első felülvizsgálat azokon a dokumentumok alapján, amiket készítettek, mikor kapjuk meg a többi részét ennek a felvizsgálatnak? Köszönöm szépen az 1 perc, 30 másodpercet, Zomer asszony. Köszönöm szépen az előttem szólókhoz, Ayuso és Görling kollégákhoz szeretnék csatlakozni. Köszönöm az EFSA az elvégzett munkát, és a kollégáknak, akik itt botrányt akarnak csinálni, vagy megkérdőjelezik az eredményt, hát szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy nem minden rossz, amit ők politikailag nem tartanak jónak. A tudomány már bizonyította, hogy a feltételezéseik nem helyén valók, ez nem tetszik önöknek, és most botrányt akarnak csinálni tudományos szempontból. Judy Görlingnek igaza van, hogy ez méltatlan a mi bizottságunkhoz hogy megkérdőjelezik az EFTA-t. EFTA természetesen rá lehet kérdezni dolgokra, me, e, tudományos módszereket is meg lehet kérdőjelezni, vagy hogy ezeket alkalmazzák, de hogy újra és újra, amikor politikailag nem illik bele a képükbe, hogy az aszpartam, vagy a GMO is szóba lehet, vagy legközelebb bármi más, és azonnal az EFSA-t megkérdőjelezni, vagy hogy megvehető az ipar által, és hogy az ipar be tette a lábát közéjük, és hogy befolyásolja őket, azért ezt hihetetlennek tartom, és ha ezt mindenki így alkalmazná a parlamentben, vannak itt intracsoportok, amelyek eh, amiket kívülről az ipar finanszíroz, és mert politikailag ez beleillik a képbe, akkor szívesen fogadják. Ezt kéne megnézni, az ilyen intercsoportokat eh, azt gondolom, hogy kettős mércét alkalmaznak, főleg akik most az EFSA-t megkérdőjelezik, másrészt viszont az ipari szponzorás, szponzorral, szponzorokkal szívesen együttműködnek itt a parlamenten belül, és ezt még üdvözlendőnek is tartják. Köszönöm az EFSA-nak, nem kell azt pártam, figyelemfelkeltő jelzéseket alkalmazni, és a dózisban van a méreg ebben a kollégának megvan, de hogy az aszpartam az ételekbe belekerül, az abszolút elviselhető mennyiség. Szerintem itt az ideje ezzel kibékülni. Köszönöm szépen az 1 perc 30 másodpercet utoljára, de utol, nem utolsó sorban, Karl Schlüter. Említették a rák magukat és a magzatokat is úgy általában szeretnék felvetni a hormon hatásokkal, például a toricin szint a testben például, hogyha bejuttatják ezt oda, mi a helyzet akkor? És felteszem a kérdést, miért nem jutnak arra a következtetésre, hogy abszolút biztonságos. Jó, ezt megtették végül is, de kevésbé vagy többé biztonságos. Vannak-e alternatív édesítőszerek? Köszönöm. Follow up on all the others on the conflict of interest issues. És az összeférhetetlenséget ugyanúgy felvette, mint az előzők. Igen, nagyon negatív hatásokkal járt az Egyesült Államokban, hogy utána jártak. Köszönöm szépen, most pedig az EFSA. Ha lehet, akkor 10 percünk van már csak a következő napi rendi pontokra, tehát egy 5 percben intézzék, hogy 20 perccel délután még a következő napi rendi pontokat elkezdhessük. Köszönöm szépen, elnök úr! Néhány általános megjegyzésem lenne, és ha a kollégáik részletekkel szolgálnának, azt és megköszönném, ha megengednék. A, az számvevő szék 2007-ben vizsgálta az EFSA szabályait, és a legjobbak között emelte ki az érdekütközések tekintetében. A számvevőszék több ajánlást tett, amelyeket azóta végrehajtottunk, 2012-ben a legutóbbit, és valamennyi munkacsoportunkban, panelünkben érvényesülnek ezek a szabályok. Az Európai Ombudsman jelentésében is leszögezte, hogy a saját szabályait az EFSA, az új szabályait szigorúan betartja, és még tovább szigorítjuk folyamatosan azt. Elnök úr, ön nemrégiben járt egy EMA által szervezett konferencián, és az ott elhangzott ajánlásokat azóta már át is ültettük. Az is elhangzott, hogy az öt éves időszak érvényesüljön. Nem tudjuk, hogy mi legyen. Egyes intézmények esetében ez öt év, másokéban tíz. Ha egységesítik és igazságosan ö, osztják ezeket a szabályokat, akkor azonnal végrehajtjuk őket. Ha a konkrét kérdésekre próbálnék válaszolni, kérem asszonyira, majd az önére Hepner kollégám fog válaszolni, ha megéri úr. Köszönöm. Az ön kérdése az iparra való összefonódásunkra vonatkozok. Valamennyi személyes érdekeltségünket évente le kell írnunk, ezek nyilvánosak. A szakértőink leírják érdekeltségeiket, és nem csak a munkacsoportok számára hozzáférhetőek ezek a szabályok 2007-es szabályok alapján, hanem a 2012-es szabályok tükrében is megfelelőek. Az EFSA minden potenciális összeférhetetlenséget azóta kizárt, és Ön arra is kérdezett, hogy vannak-e kapcsolataink édesítőszergyártókkal. Szeretnénk tudni, hogy pontosan mire gondol. Egyik tagunk részt vett évekkel ezelőtt az Ajinomoto cég egyik vizsgálóbizottságában, ez 2009-ben volt, akkor, amikor az Aspartam vita az önök munkacsoportjában, vagy munkacsoportunkban elkezdődött volna, ez 2012 óta zajlik nálunk. Ez az adat szakértőnk, aki a Coca-Cola egy rendezvényen 2009-ben is részt vett, ez is megint csak jóval korábban volt, mint ahogy az aspartam témával foglalkozni kezdtünk. Ha van még egy percem, az ipari dossziéval kapcsolatban tény, hogy a szabályozott területeken a dossziékat alapvetően az ipari szakértők készítik elő, és valóban a mi esetünkben is kikértük a gyártók véleményét. Ha új rendszert akar bevezetni a parlament, akkor azt mi el tudjuk fogadni, de jelenleg ez az elfogadott rendszer, és arra való tekintettel, hogy az egyes ipar ágakat előnyben részesítenénk el másokkal szemben. Ezt viszont vissza kell, hogy utasítsam. Nem számoljuk, hogy hányan és kik képviselnek egy véleményt, hanem a minőségi követelményeket kérjük valamennyi adatszolgáltatón számon. mi Slüter úr megjegyzését illeti, már korábban is leszögeztem hogy nagyon sok tanulmány áll rendelkezésünkre, és jó, vannak olyan részletek, amelyeket a kollégám nem fejtett ugyan ki, de ezeket az írásos jelentésükben mind kifejtjük. És ha elnök úr megengedi, most akkor befejezem, de ha szükségük van, további technikai részletekre, akkor a kollégáim rendelkezésre állnak, Kasszú különösen, de most már lejárt az időm, ha jól tudom. Eine Minute. Még egy percben lehetőséget adunk erre. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a tanulmányokra vonatkozó kritériumokat illeti, nagyon átlátható feltételrendszert használtunk, és ez teljes mértékben benne is van abban a közleményben, ami az aszpartámmal kapcsolatban eljutott önökhöz, tehát a mellékletbe beleírtuk azt is, hogy hogyan végeztük el a kutatást, dokumentáltuk is ezt, aztán szerepel az is, hogy az adatokat hogyan vontuk ki, illetve hogyan elemeztük a tanulmányokat. Mindez teljesen le van írva a mi véleményünkben. Minden tanulmány, akár pozitív eredménnyel járt az aszpartemre nézve, akár negatívval, teljes mértékben felmérésre került, és nemzetközileg elismert sztenderdeket használtunk az értékeléskor és szeretném kiemelni, hogy ugyanazokat a kritériumokat használtuk, függetlenül attól, hogy a tanulmány kimutatott-e egészségügyi hatást, vagy nem. Tehát nem diszkrimináltunk ennek alapján. És még egy valamit mondanék a többi lehetséges kihatással kapcsolatban. A torazin természetesen lehet a fenilalanin emelkedés hatása, de ez egyáltalán nem tér el a más aminosavaktól, amelyeket egy normális étkezéssel vinne be az ember. Köszönöm. Sajnos minden kérdést nem tudtunk megválaszolni, de hát ilyen az élet, mert még van egy pontos napirendi pontunk, a 24-es ugyanis. Kárslüternek adok szót. Vagy a bizottság? Először a bizottság kap szót. Elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy elmondjam a származással kapcsolatos rendelet körülményeit, a Csolos úrral folytatott levelezést, és felülvizsgálatról van szó a tervezettel kapcsolatban, amit a parlament kíván elvégezni. A tervezetet eredetileg november 26-án törtötték fel, és szavazás volt 6-án, és szerintem ez elég szűk időnek számít. Ennek az egyik oka az, hogy administratív problémák is felléptek, arról nem is beszélve, hogy a napi rend a bizottság számára igencsak szűk volt, ez december 13-án elkívánták fogadni. Nézzük meg most az érdemi részt a szöveget. A végrehajtási rendelet, e, tehát megelőzte egy tanulmány, a tanulmány egyébként hozzáférhető, aztán egy másik, második szakaszban a hatástanulmányt is készített a bizottság e, különböző opciókat vizsgálva, ahogyan ezt egyébként az alapvető jogszabály is tartalmazza, kiderült, hogy a legtöbb opció e, nem tagállami szinten lehetőséget kínál földrajzi megjelölésre, és egyszerűbben lehet ezt megtenni, például a marhahús esetében. és voltak technikai jellegű viták a szakértőkkel tagalami szinten, ezek alapos viták voltak, és el is húzódtak. Mindent elkövettünk, hogy a javaslataikat figyelembe vegyük, és beépítsük a szövegbe, hogy így javítsuk a tervezetet. Az új rendelet legfontosabb jellemzői a következőek úgy gondoljuk, hogy ez világos és homogén szabályozást kínál az egész Európai Uniós alkalmazásra ez tartalmaz a szükséges nyomon követhetőséget és a származásra, származási helyre vonatkozó információk hitelesek lehetnek, és létrehoz eh, a húsa vonatkozóan egy megfelelő alapot arra, hogy hogyan eh, hogy a, a, a, a vágás helyét és a nevelés, a tenyésztés helyét is megfelelően tudjuk jelölni a hús esetében. Ez összhangban van az idevágó elvárásokkal és a termelési ciklusokkal. Itt tudjuk biztosítani, hogy az érintett államok életük jelentős részét az érintett tagállamokban töltötték, és ezt hitelesen tudjuk bizonyítani a fogyasztó számára. Az érintett szereplők, akiket a vágás helyéről tájékoztatjuk. Ez azt jelenti, hogy először közölik el, hol született egy tagállam, hol tenyésztették, hol nevelték fel, és hol történt a vágás, és ezt a nemzeti hatóságok elvárásainak megfelelően kell igazolni. Ez lehetőséget kínál az itt működők számára, hogy a származási helyre vonatkozó plusz információkat is bekérjenek, ha ez szükségesnek tűnik, illetve a kockázatelemzésre szükségesé teszi, teszi. Ennyit szerettem volna az érdemi részről elmondani a, szabály, a rendelet kapcsán, és november 5-én a szavazás minősített többséget biztosított a tagállamok körében a javaslatok mellett, vagy a javaslat mellett az ipari szervezetek is jó részt támogatták ezeket az új szabályokat összefoglalva, tehát ez egy komplex, hosszas e, munka eredménye volt, és egy jó kompromisszum született a végén, ami segít a fogyasztóknak, hogy tájékozottan hozzák meg döntéseiket. Azt is be kell látni, hogy meglehetősen gyorsan kellett szövegezést elkészíteni, csak egy hét állt rendelkezésre a hivatalos elkészítéstől a szavazásig itt a szakbizottságban. Sajnáljuk, hogy ez így alakult, és adott esetben sajnálkozásomat fejezem ki, és a jövőben elkerüljük az ilyen helyzeteket. Renáte Zomer, és utána Káros Lüte. Ezzel a gyorsított eljárással nem értek egyet, szerintem ez nem helyén való, ez egy sokkal fontosabb téma, amelyel ö, még a jövőben is, érdemben is részletesen kell foglalkoznunk, ez egy nagyobb vitatott dolog. Itt nem ö, fogadom el azt, hogy kész tények elé akarnak minket állítani, a parlament fölött megint átnyúlnak. Azt is szeretném tudni, hogy hogyan állunk a költségekkel. Ö, ez nem derült ki számomra. A bizottság mintha azt javasolta volna, hogy nagyon bonyolult, tehát amit a bizottság javasolt, az nagyon bonyolult, és kétségeim vannak a tekintetben, hogy ez a gyakorlatban végrehajtható. Lehet, hogy az utóbbi hónapok során valami elkerülte a figyelmemet, ebben a pillanatban ezt nem tudom így elképzelni, és enyhén szóval felháborít az, amit a bizottság javasol. Kár Schlüter. Erről már szavaztunk és hasonló struktúrákat szeretnénk, mint a marha piacon, és most önök egy új ajánlattal állnak elő, és ezt olyan gyorsan akarják lezavarni, hogy nem. Tessenek betartani a szabályokat, a feltételeket. Önök lehet, hogy időkényszerben működnek, de ugyan már melyik fogyasztói szervezet készített elő kettőt, három helyett. És ami a hatástanulmányt illeti, önök teljesen irrealisztikus áremelkedéssel számolnak. A tagállamok többsége három helyet akar, nem kettőt. Azt mondják, hogy a tanásnál van minősített többség. Igen, mert ők is akarnak valamit és a semminél a valami is jobb. Mi azonban ragaszkodunk a három helyhez és a részletes vitához. Úgyhogy eh, az, hogy nekünk még reakció időt sem adnak, és az egész eljárás nélkülünk akarják lezavarni, ez felháborító. Ez a bizottság részéről ö, eh, egy egyoldalú megközelítés. A szállítási idők vonatkozásában ö, eh, megint csak nem kérdeztek minket és ha a born and bred fogalmat nem alkalmazzák, akkor ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tessenek hazamenni és újraírni a szöveget. Köszönöm. Glenny Swaymore nevében beszélek, de osztok egyébként mindent, amit ő mond a hozzászólásában. Kársultőr az imént tette fel azt a kérdést, hogy miért csak két esetben van szükség a címkére, amikor a marha esetében három helyről van szó. 90 ország a marhákra, birkahúsra, sertésre és csirkére is ugyanezt vezette be. Miért nem lehet ugyanazt a szabályozást alkalmazni az Atlanti-óceán mindkét oldalán? Hogyha kiskapukat nyitunk, akkor azokat ki fogják használni a vállalkozások. és ha a, ha, ha csak a végleges kezelésről van szó, miért nem akarunk tisztán látni, miért nem akarjuk elérni azt, hogy az emberek tudják, hogy mit tesznek. Az összes brit szupermarket már most is felcímkézi a húsokat, ugyanis ezt várják a vásárlók. A darált hús esetében is ez teljesen megvalósítható lenne, hiszen van, ahol ezt már be is vezették. Miért nem tartunk mi ezzel lépést? Köszönöm. Szeretnék közbeszólni én is. Valamit nem jól mondtak. Tehát a parlament senki se kívántette, hogy egy három lépcsős ilyen eljárást alkalmazzunk a származásra vonatkozó jelöléseknél. Ez nem valósult meg, aztán a bizottság csinált egy vizsgálatot, és megkaptuk a vizsgálat eredményét, itt van. Nem arról van szó, hogy ez a három lépcsős vagy három fokozatos származási megjelölés lett volna az alapvető cél. A vizsgálat az volt, hogy, vagy a megbízása az volt, hogy, ez, hogy ezt vizsgálják meg, van erre lehetőség. És a bizottság nevében kell szólnom megint, igazából nem teljesen érdekes a fogyasztó számára számra, hogy hol született egy állat, és Slüter kolléga azt is megállapítottuk egyébként, erre felhívom a figyelmet, hogy az állatvédelmi aspektus az élelmiszer információs rendelben nem kell, hogy szerepeljen. Ez egy más ügy, és e- ezzel egyetértett akkoriban, hogy az állatok szállítására vonatkozó információk, vagy a vágás helye, vagy a rituális vágás, ez állatvédelmi téma, és ezt az új stratégiában kell megvizsgálni majd a bizottság részéről. És a jelöléseknél ezt nem kívánjuk figyelembe venni, és ez meg is történt. Úgyhogy azt szeretném elmondani, hogy ki kell javítanom nem egészen igaz, amit a kollégák itt általában mondani szoktak, amikor létrejött az információs rendelet az élelmiszer. Ez így nem igaz. A három fokozat, vagy három lépcsős jelölés a parlament pozíciója volt a tárgyalások során. A tárgyalásokon ezt nem tudtuk megvalósítani, de az Európai Parlament álláspontja az volt, hogy három lépcsős jelölést kell alkalmazni. Jó, persze, hát de mi csak de hát csak a tárgyalások eredményéből indulhatunk ki. De megismétlem, mondja az elnök, az Európai Parlament pozíciója a három lépcsős jelölés volt. Minden, ha mást mondanak, az nem igaz. Ez egyszerűen nem igaz. De hát megállapodtak a képviselőnök közbevetése, tehát ez nem igaz. Jó, persze a tárgyalásokon más eredmény született, mondja az elnök, de eredetileg a parlament pozíciója a három lépcsős megoldás mellett volt. Elnézést kérek, mint már mondtam, a parlament álláspontja, és csak úgy tudom elmondani, az, ahogyan itt szavaztunk róla. És utána kezdtünk el tárgyalni, de itt szavaztunk róla, de ez nem igaz. Ha Omer azt mondja, ez önnek nem tetszik, de az akkor is így van. Ez nem, igaz, amit, igaz, amit mondok. Tehát amiről itt szavaztunk, az a három lépcsős megoldás volt. De hát most ez egy elvi kérdés, mondja Zomer asszony. A miniszterek tanácsával megállapodtunk egy kompromisszumban, és ez az tájékoztatási rendelet, és az a parlament álláspontja is, hogy egyszer elfogadtuk egy kompromisszumot jó, hát további szakaszok voltak a jogalkotási folyamatban, persze, az egy más történet, de a végén eljutottunk a parlamentnek az álláspontjára, és, és az a kompromisszum része. A kompromisszumot felvállalta a parlament az összes frakció formájában, és ezért aztán a parlament álláspontja is ez azt gondolom, hogy különböző dolgokról beszélünk. Ez egy kompromisszum volt, mondja az elnök, de volt egy eredeti álláspontunk, amivel belementünk a tárgyalásokba, ez egy három lépcsős, vagy három fokozatú jelölés volt, és amit a hivatalos lap most tartalmaz, az a tanácsa megkötött megállapodásunk eredménye. Lengeddákat ne építsünk. Tehát a bizottságnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyilvánvalóan az Európai Bizottság, ezt be kell látnom, egy szöveget dolgozott, amit végül is elfogadtak, és ismételni tudom, amit elfogadtunk a 9. bekezdés a 20. cikkbe opciókat vegy figyelembe, a különböző a származási helyi, illetve a származási ország jelölésével kapcsolatban, és a következő meghatározó jelentőségű pontokból indulunk ki a születési helye, a felnevelés helye és a vágás helye. Ez a három pont, amire itt mandátumot kaptunk, mi a jogi szövegből indultunk ki, és opcióként szerepelt ez a szövegben, tehát választási lehetőségként, mint már a bevezetőmben mondtam, Természetesen megnéztük a hatásokat is, és az összes érintett félre vonatkozó hatásokat megvizsgáltuk, az a fogyasztó elsősorban, de azért a, az a termelők érdeket is figyelembe kell venni, és az összes érintettet, és hát azt is meg kell nézni, mibe kerül egy ilyen dolog, és becsültük a költségeket, hogyha a rendelet kialakul, akkor ez összességében az állatértékének 1-2 százalékát jelenteni ez a jelölési történet. Megvan az oka annak, hogy a születést nem lehetett, a születési helyet nem lehetett megfelelően feltüntetni, hogy összehasonlítva például a szarvasmarhával. Az egyik oka hoz, hogy a termelési ciklusok bizonyos állatokban, például a baromfina, stb. sokkal rövidebb, mint a szarvasmarha esetében, és a születési hely egy csirke esetében, hát mit mondjak, azért nem túl érdekes a fogyasztó számára és a megjel, meglévő azonosítási rendszerek az állattenyésztés területén nem teszik lehetővé, hogy minden esetben, mindent állatfaj esetében közöljük a születés helyét. Ez plusz költséget jelentene ugyanis, és a hatásvizsgálat alapján ez túl magasnak tűnt. Aztán volt itt egy másik kérdés is a darált húsok kapcsolatban az aprított hússal kapcsolatban, és az összes termék vonatkozásában ugyan, azt szeretnék elérni, amit más húsoknál is, de a darált hús esetében több adott esetben előfordulhat, hogy több helyről is származik a, származhat a hús, és ezért lehetőséget kell adni a feldolgozóknak, hogy az EU-t adják meg származási helynek azt gondolom, és ezt már igyekeztem is megválaszolni a kérdéseket, a legfontosabb aggájaikra kitértem. Köszönöm, elnök úr. Akkor egy kérdés Karl Schlittertől még van. Uh, which study do you refer? Milyen tanulmányra gondol, amikor azt mondja, hogy a fogyasztók nem kívánják tudni a csirkék eredetét, és hogy milyen fogyasztói szervezetek voltak elégedettek azzal, hogy ö, három helyet csak két helyet említett. Ö, ö, kérem, hogy említse meg, hogy melyikekre gondolt konkrétan. Egy percben, aztán utána sajnos be kell fejezni. Sliter úr, én nem állítom, hogy örültek neki, én sose állítottam ilyet. Igyekeztünk egyensúlyt találni az összes érintett érdekei között. A fogyasztó, a feldolgozó és a termelő van érintve, és meg kell nézni a költségeket, és ezt mondtam és a következtetésünk az volt, hogy a fogyasztó számára mérsékelt érdeklődéssel bír, vagy mérsékelt érdekeket jelent, hogy honnan származik egy csirke, hol született egy csirke. Köszönöm szépen, január 9-én találkozunk újra. Envi itre ülés lesz, szavazás lesz, aztán január 22-én, 23-án egy Envi ülés lesz Brüsszelben, Köszönöm szépen az összes kollégának egyébként a munkát, kiváló együttműködés alakult ki. Köszönöm a terem szolgáknak és a kiváló szolgáltatásokat, és hát a munkatársaknak is, és hát mindenek előtt a tolmácsoknak is köszönöm, akik itt a munkákban támogatnak bennünket. Nélkülük ez így nem működne. Tehát eh, valamennyiüknek kellemes ünnepeket és eh, kellemes új évet kívánok. És remélem, hogy januárban egészségben újra találkozunk.